Good morning, ladies and gentlemen. Jó napot kívánok, kedves kollégáim, jó reggelt! Kérek mindenkit, hogy foglaljon helyet, hogy el tudjuk kezdeni a mai reggeli szakbizottsági ülést. Thank you very much. Köszönöm szépen. hadd kezdjem azzal, hogy elfogadjuk a napirendet a mai ülésre. Van-e ellenvetés javaslat? Ötlet, gondolat nincs. Ennek fényében elfogadjuk a napirendet a tervezett formájában, aztán most jóvá hagyjuk, a novemberi-decemberi eh, ülések jegyzőkönyvét. A jegyzőkönyvtervezetek online elérhetőek, ahogy ezt mindenki tudja, és javaslom, hogy ahogy szoktuk, ha bármiféle felvetés, ellenvetés van, akkor kérem szóljanak az ülés végéig. Amennyiben nem érkezik ilyen, akkor az jegyzőkönyvek elfogadásra kerülnek. A következő napi rendi pontunk elnök bejelentései Szeretnék röviden bizonyos információkat megosztani nekem. Először is január 22-én, hétfőn ülésre került sor, Kosszák ülésre került sor. Ez ugye a, az európai e, ügyekkel foglalkozó miniszterek eh, ülése az Európai Parlamentben. Ez a bolgár elnökség programjának része volt. Szófiában került sor a koszakülésre, engem is meghívtak, hogy részt vegyek, részt is vettem Timmermans úrral, az Európai Bizottság alelnökével együtt. És tájékoztatom a koszák tagjait a Regi Szakbizottság munkájáról. Az ülés alapvető témája Európa jövője volt, és arra koncentráltam, hogy valamennyi saját kezdeményezési jelentésünk, végrehajtási jelentésünk és egyéb jelentésünk, illetve jogalkotási munkánk lényegében előkészület az Európa, európai jövőre, különösen a kohézus politika jövőjét illetően. Azt gondolom, hogy jól fogadták a, a, a bemutatómat, E, részben a tagállami parlamenttel való találkozónk e, e, miatt is. Mindenesetre egy meleg hangulatú ülés volt az ülés során, és ez lenne a bejelentésem második része. Az ülés során Timmermans úr bejelentette annak a Task Force-nak, célzott munkacsoportnak a felállítását, amely a szubszidaritással foglalkozik, és amelyet Juncker elnök úr hozott létre. Az elképzelés az volt területek, hogy az Európai Parlamentet is bevonják ebbe a munkába. Most azonban eh, a tagállami parlamentek képviselői alkottak egy csoportot, amely részt vesz ebben a munkában. A képviselőket a koszak nevezte ki, plusz a Régió Bizottságának három tagja eh, vezet, vesz még részt a munkában akiket a Régiók Bizottsága jelölt. Kezdetben az Európai Parlamentet is részvevőként képzelték el, már ez módosult. Pillanatnyilag tehát ez a helyzet. és az elképzelés az, hogy ez a csoport meg fog vitatni bizonyos javaslatokat és elképzeléseket a szubszidiaritása kapcsolatban jövőre nézve, eh, hogy hogyan tudnánk eh, többet elérni kevesebb forrással. Bejelentéseim közül a harmadik az, amely a teljesítési eh, tartalékkal vonatkozó anyagállással kapcsolatos. Ugye állásfoglalás tervezet készült, amely mindenki számára hozzáférhető. Ha szeretnének módosítókat benyújtani hozzá, a képviselőktől tehát várom a módosítókat, és ezeket koordinátorokkal meg fogjuk vitatni. Kérem, hogy mindenki járjon hozzá ehhez javaslataival, hogyha lehetséges. A negyedik bejelentésem pedig nagyon rövid lesz. Emlékeztetnék mindenkit, hogy újévi fogadásunkra ma fog az ülés után sor kerülni, és mindenkit szeretettel meghívok és elvárok oda. Köszönöm szépen, kérdések, megjegyzések nincs. Akkor rátérnénk a mai napirend főbb pontjaira. azzal a jelentéssel kezdjük, amelyet van úr készített az Európai Uniós Kohéziós Politika hatása Észak-Írországra. Úgy döntöttünk tavaly ősszel, hogy végrehajtási jelentést eh, fogadó, eh, írunk ezzel a eh, témakörrel kapcsolatosan ez a bizottság első eszmecseréje e tárgyban. A jelentés hozzá fog járulni ahhoz a, a folyamathoz, amelynek során a bizottság át fogja gondolni ezt a témát, és ennek mentén fogjuk a, a politika következő nemzedékét úgymond alakítani. Az Egyesült Királyság és az Európai Unió közötti tárgyalásokat is természetesen figyelembe kell venni Észak-Írország kapcsán, különösen a béke folyamatra való tekintettel. Úgyhogy meg is adnám a szót Van úrnak, hogy mutassa be jelentéstervezetet, majd beszélni fogok az ütemezésről is. Köszönöm, elnök asszony, először is szeretnék ezt elnézést kérni, amiért ilyen rossz a hangom, sajnos elkapott a férfi influenza, amely nagyon komoly orvosi állapot. Nos, ez az első fontos eszmecsere az észak politikáról. Nyilván Eh, fontos, hogy ne eh, plusz egy Brexit jelentést írjunk, hanem azzal, azzal foglalkozunk, hogy az EU közös poézia eh, politika mit ért el a béke folyamatban, mit ért el Észak-Írországban. Úgy gondolom, hogy az európai programok nagyon sokat tettek hozzá az észak-írországi békéhez. Az EU pénzügyi támogatást nyújtott a béke folyamathoz egészen 1989 óta Ugye 85-89, eh, eh, majd 2006-ban végül 2007-2013 között eh, születtek a Béke 1, Béke 2, Béke 3, Béke 4 nevű programok 3 millió, 3 millió eurós összegben. A jelenlegi program, ami 2020-ig tart, ez 270 millió eurót ért, érint, ennek 80 a az IRDF-ből er származik, és nyilvánvalóvá teszi azt, hogy az európai programok milyen nagy mértékben járnak hozzá a békefolyamathoz. Vannak gyakorlati példák is, természetesen milyen projektek folynak, talán kollégáim erről részletesebben tudnak beszélni, jobban ismerik a témát, mint én, de azért néhány példát említenék az a kapcsolatban, hogy ez a pénz hogyan hatott a közösségek életére gyakorlatban. Az egyik példa, amiről beszélt, amiről olvastam, az egy határon átnyúló egészségügyi együttműködés Írország és Észak-Írország között 12 különböző egészségügyi és gondozási programot vont össze a vidéki régiók szolgálatában. És a második példa, amit említhetnék, az a Back to the Future, visszajövőben projekt, amelyet egy hullám Wave nevű kezdeményezés önkéntes szervezet indított, annak érdekében, hogy a fiatalok részt vehessenek a béke alakító folyamatban, közvetlen környezetükben is, és nagy közösségekben is, úgyhogy úgy gondolom, hogy elmondhatjuk, hogy ez a két példa is mutatja, hogy a béke program óriási változást hozott a helyi közösségek életében, e, és ennek a hatása 2019 után is élni fog. Ami jelent is magát illeti, három kérdést tettem föl magamnak legalább, amelyeket meg kellene vizsgálni a jelentésnek. Kollégáim ezt adott esetben kiegészíthetik majd. Úgy gondolom, hogy e, e, az életminőség javítása, a kohézió az egyéb EU-s forrásokkal való koordináció kérdése, illetve hogy milyen mértékben eh, közösségi eh, jellegűek ezek a programok, és milyen sikeresek voltak. Ez lenne három aspektus. Eh, és úgy gondolom, hogy ezen kérdések megválaszolása során egy sor olyan választ is kapunk majd, amelyek hasznosak lehetnek később, amikor a politikákat tovább tárgyaljuk a jelentést várhatóan idén márciusban egy tényfeltáró látogatás követi majd, amit örömmel várok, és természetesen várom kiváló kollégáim kiváló hozzájárulását is ez, ehhez a munkához. Elnök, köszönöm szépen, akkor most megnyitom a vitát. Az árnyék jelentéstevőkkel Fleck úrnak adok szót először. Köszönöm, elnök asszony, az Egyesült Királyság Konzervatív Pártjának szóvivőjeként itt a szakbizottságban. El kell mondanom, hogy nagyon fontos nekem ez az anyag. Az Egyesült Királyság egészségben nettó befizető az EU költségvetésében, azonban az Európai Unió egyik nettó támogatás fogadója az Egyesült Királyságon belül Észak-Írország és fontos, hogy megtaláljuk, hogy mely területeken kell továbbfejleszteni a programot. Hangsúlyoznék néhány területet, amelyekkel kezdeni kellene. Úgy gondolom, hogy először biztosítanunk kellene, hogy észak ország mint átmeneti régió, holisztikus megközelítésben kapjon gazdasági és társadalmi fejlesztési segítséget. A jelenlegi több éves pénzügyi keretprogram 835 millió eurót címkizett erre a célra E, a helyi e, e, érintettek azonban az EU-s finanszírozás különböző zsebeire pályázhatnak. A, fontos lenne, hogy a kohéziós politika különböző zsebeit úgy tudjuk integrálni, hogy sikeresen működjenek összességükben. Másrészt fontos, hogy a támogatás oda menjen, ahol legnagyobb szükség van rá. Ez a helyi szintet jelenti. Végül nehéz ö, ö, kihagyni a, ugye, a legfontosabb témát, amiről senki nem szívesen beszél, az a Brexit. Ö, fontos lenne, hogy ne keverjük össze észak-írországi EU-s politikák hatását annak a hatásával, hogy mi lesz, hogyha Észak-Írország kilép az EU-ból az Egyesült Királysággal együtt. Úgy gondolom, hogy nem kellene olyan érzékeny kérdésekben beleavalkoznunk, amelyek a szakbizottságunk feladatkörén kívül esnek. Itt ugye egy hatástanulmányt kell készítenünk, és nem pedig egy jóslást arról, hogy mi lesz a jövő. Tehát valóban fontos lehet a Brexit utáni ö, ö, ö, helyzet, várható helyzet, de az EU és az Egyesült Királyság tárgyalói által tavaly elfogadott közös jelentés nagyon világosan fogalmaz, mind az Európai Unió és az Egyesült Királyság be fogja tartani azon elkötelezettségeit, amelyek a program és az Interreg pillanatzási program keretein belül fölvállaltak. 2020-ig, ami a strukturális alapokat illeti, az Egyesült Királyság továbbra is részt fog venni az Európai Uniós programokban, amelyeket a éves pénzügyi keret finanszíroz. Ezen az információn kívül, amely persze még mindig függőben van, hiszen semmiben nincs megállapodás, amíg mindenben nincs megállapodás, de mindaddig az ECR frakció robusztusan képviselni fogja az elképzeléseit, és ennek megfelelően várom kollégáim hozzájárulását is, illetve eh, várom örömmel az észak látogatást eh, márciusban. Elnök, köszönöm, megadom a lányi kérdést közül a következőnek a, a eh, szót a végrehajtás jelentés kapcsán. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy amikor végrehajtás jelentésekre van szó, akkor Egyrészt azt kell felmérnünk, hogy mi történt eddig, mit csináltunk eddig, ezen kívül e, e, ezek mindig kiváló lehetőséget adnak arra is, hogy elképzeljük, hogy e, hogyan is akarjuk folytatni a munkát. észak ilyen különleges eset, különösen az, a Brexit fényében, és nagyon sokat várok ettől a jelentéstől és az eredményeitől, és remélem, hogy Derek Vonnal együtt tudok dolgozni ezen, aki nagyon nyitott minden javaslat felé. E, és úgy gondolom, hogy e, politikai üzenete van annak, hogy a kohéziós politika milyen nagy hatása volt e, ezekre a régiókra, és néhány hónapon, hónap múlva az lesz a felelősségünk, hogy megvitassuk, hogy a következő CPR, a következő többéves éves program hogyan fog kinézni. És ez a jelentés, úgy gondolom, hogy üzenetet fogalmaz meg, E, és elmondja, hogy vannak olyan régiók, mint Észak-Írország, ahol a kohézus politika jelentős mértékben megváltoztatta az emberek életét ott helyben, e, abban, ahogy a gazdaság működik, abban, ahogy új munkahelyek e, jönnek létre. És úgy gondolom, hogy túlélve az érzelmeken és azon a politikai terhen, amit ez a kérdéskör jelent, különösen most a Brexit miatt, ahogy említettem, ha tisztán tárgyalagos eh, szempontból vizsgáljuk a dolgokat, úgy gondolom a kohéziós politika Észak-Írországban eh, világos és egyértelmű vagy tiszta példája annak, hogy a pénzügyi támogatások eh, nem válthatóak ki semmilyen más megoldással politikáink bizonyos különleges részeiben, csak az operatív programjaikon keresztül tudjuk ezt a pénzügyi támogatást biztosítani. Ezért nagy örömmel várom a jelentés eredményeit, és nagy elvárásaim vannak a jelentéssel szemben. És remélem, hogy sikerül, és ez Derek feladata, a lehető legjobban kommunikálni, hogy minél többet el tudjunk érni. Itt ezen a termék kívül is vannak emberek, akik pontosan érzik és tudják, hogy az elmúlt négy évben mi történt. Köszönjük. Van Miltenburg úr kapja maga a szót, aztán Andersen asszony. Köszönöm szépen. Pát úr nem tudott eljönni, úgyhogy nagyon rövidre foghatom magamat az ő nevében, hiszen nagyon sok fontos felvetéssel már az előttem szóló kollégák éltek. Nagyon fontos, hogy ne csak a békére, hanem a Peace programra, hanem az Interreg programra is figyeljünk, kidomborítva azt a hozzáadott értéket, amelyet az Európai Unió adott mindkét Írországnak, az Ír köztársaságnak és Észak-Írországnak. A jelenlegi programok végrehajtásán alapulva kellene megmutatnunk a jelentésben, hogy hogyan működhetne a határokon átnyúló együttműködés, tanulva a múlt tapasztalataiból a Brexit után. Hiszen egy valami biztos, vagy együttműködnek egy Európán belül az országok, az európai régiók, és itt szükség van az interregre, de még a harmadik államokkal való kapcsolatban is nagyon fontos, hogy a határokon átnyúló együttműködés működjön. Ezt a kérdést volna érdemes különösképpen kihangsúlyozni. Köszönöm. Köszönöm, Andersen asszony, öné a szó. Köszönöm szépen. Meg szeretném ragadni a lehetőséget, hogy Derek vonnak megköszönjem a munkát, amelyet végez, hiszen minnyájunkat bevont a munkában, és örömmel láttam, hogy szakbizottságunk nagy figyelmet folytat arra, hogy a kohéziós politika Észak-Írországban milyen kihatással bírte, én Deriből jövök Észak-Írországban, és mondhatom, hogy nagyon sok szervezet van, kis és középvállalat a, a közösségi vállalkozások területén, amelyeket támogatott a EU, az infrastruktúrát képítették. Azok az embere, azok az emberek, akik hasznát látták a támogatásoknak, megérték azt is, hogy Európa milyen módon járult hozzá béka kiépítéséhez, jobban járult hozzá Európa, mint bárki más, bármilyen más szereplő. Az Észak, Észak-Írország eh, GDP-jének 10%-a EU költségvetésből származik, nettó kedvezményezettek vagyunk eh, minden EU finanszírozás tekintetében, hogy Fleck úr is mondta. A költségvetés nem működhetne jól az EU támogatások nélkül nem működhetett volna az elmúlt években ilyen jól. Sorolhatnám, sora száma nincs a programoknak, az infrastruktúrális és más programoknak, ahol az EU sokat segített. Én Deriből jövök. Deriben létezik a Békehídja. Ezt a PISZ támogatásából építették ki. Itt átalakították a választókörzeteket az uniós, unionista lakosságot 90%-ban vannak az unionisták, és a köztársaságiak határokat egész egyszerűen úgy rajzolták meg a választókerületek határát, hogy ne jussanak szóhoz, és bizony ez benzint öntött a tűzre, olajot öntött a tűzre. Egy szóval, amikor a PISZ finanszírozásából a béke hídja megépült, ez egy olyan híd volt, amely a megosztott választ, megosztott hida, megosztott várost összekapcsolta a lojalista közösség, illetve a köztársasági közösség között a folyó két oldalán élő városrész között létrejött ez a híd, amelyet a Peace programból építettek, és egyébként a béke hídja is a béke építésének ikonjává, szimbólumává vált ez a híd, valóban az egyes elszigetelt, korábban elszigetelt közösségeket közelebb hozták egymáshoz ezek a kezdeményezések. Kis és középvállalatok, a civil szervezetek rengeteg támogatást kaptak, és hatalmas változást értek el egész Észak-Írországban. Az emberek itt jól látják, hogy az EU milyen nagy segítséget adott a béke folyamatnak, a PIS 1, PIS 2, PIS 3 és most futó PIS 4 programokkal. Mondom, vége, hossza, sora nincs a kedvezményezett programoknak, sorolhatnám napestig őket, de mindegyik nagyon fontos szerepet játszott a közösségek közelítésében. És <clears throat> Fleck úrral ebben a kérdésben nem értek, abban a kérdésben nem értek el egyet, hogy az aggályokkal, az emberek félelmével, akik az EU-ban való maradás mellett szavaztak a nagypénteki megállapodás kontextusában, és figyelemmel arra is, hogy az EU milyen szerepet játszhat a béke kiépítésében, nos az ő aggódalmaikkal igenis foglalkoznunk kell. Nem hiszem, mondom ezt, hogy Vón úrnak is, hogy meg lehetne, külön lehetne választani a Brexit kihatását és az EU hatását um, az északi területre ebben a jelentésben is hiszen nagyon sokan tekintenek már a 2020-as uh, időszak utánra, és uh, azt mondhatjuk, hogy nem hogy a konfliktus uh, közösségéből végül is átalakuló társadalommal váltunk, de még nincs vége a munkának. A PISZ programot folytatni kellene, a PISZ program járult hozzá a béke építéséhez. Nem olyan régen volt egy meghallgatásunk itt Brüsszelben, ahol támogatott civil szervezetek számoltak be arról, hogy milyen segítséget adott az EU abban, hogy ezeket a békeépítő intézkedéseket végrehajtsák. Teljesen mindegy, hogy kórházról, emberi léptékű börtönről, BV intézet kialakításáról volt szó az EU, mindenhol támogatást nyújtott, hiszen valóban kritikus tömeget kellett elérni azok között, akik a békét akarják, és Der és Domikol között a híd, amit mondtam, valóban szimpat, szimbólum értékű. Az Európai Unió hozzájárulása nélkül például ez az infrastruktúrális ébmű, ez a híd sem jöhetett volna létre. Például régi bebörtönzött elítélteket ültettek le egy asztalhoz. Olyan emberek, akik régen gyilkos indulattal voltak egymás iránt, ezeket a civil szervezetek leültették egymás mellé, kibékítették őket, az EU támogatása nélkül ez nem működhetett volna. Tehát mindenképpen ki kell hangsúlyoznunk minden egyes jelentésben, a regély jelentésében is, hogy az EU hatalmas támogatást adott a nagypénteki egyezmény megvalósulása és valósággá válásához. Örülök, hogy a helyi látogatásra, a misszióra sor kerül, és örömmel hallom, hogy Vón úr és mások azt mondják, hogy világossá kell tenni, hogy a pénzt eh, úgy használták föl, hogy a helyi közösségeket is bevonják a pénz felhasználására. Nem csak lefölözték ezt a pénzt. Remélem, hogy amikor ezt a tényfeltáró misszióra elutazunk eh, Észak-Írországba, akkor megadjuk a lehetőséget az embereknek arra, hogy a PÉSZ, az Interreg és a kohéziós alapok finanszírozásának kihatását megmutassák egész Észak-Írországban, megadjuk hogy az embereknek a szót, hogy beszámolhassanak erről a hatalmas eredményről, amit elértünk. Speciális megoldásra van szükség annak érdekében, hogy a Brexit által okozott kárt ki lehessen küszöbölni, a, a kár kihat majd az egész szigetre, és kihat majd a béke folyamatára, hogyha a kohéziós alappénzeit elveszik, hiszen az ilyesfajta fejlesztés mellett a központi angol kormány nem elkötelezett semmiképpen sem annyira, mint a kohéziós politika volt. Még egyszer mondom, lehet, hogy kis bizonytalan lépéseket tettünk, és hosszú út áll előttünk, de ennek ellenére az EU nagyon fontos szerepet játszott abban, hogy az első óvatos lépéseket megtehessük a béké útján, éppen ezért nem tekinthetünk el a Brexit kihatásától, nem csak pénzügyi támogatást veszítünk el, hanem azt a tényt is, hogy az EU-ban tagok vagyunk, és ez nagyon sokat jelentett az embereknek, akik bizony rossz tapasztalatokat szereztek a londoni kormányjal, Nagyon nagy az elégedetlenség Észak-Írországban, az emberekben igazi, őszinte félelem van, hogyha az EU eltűnik felügyelőként, akkor bizony rosszra fordulnak a dolgok. 1,8 millió emberről van szó. Az a kérdés, hogy valaki ír útlevelet kaphat-e vagy nem, kulcskérdés, hiszen hogyha megkaphatják az ír útlevelet, akkor ők is EU állampolgárok maradhatnak. Tehát azt gondolom, hogy ez a jelentés nagyon fontos, nagyon jókor jön, és köszönöm Vón úrnak, hogy megragadta ezt a lehetőséget, és valóban ráirányítja figyelembe reflektorfényét egy olyan területre, amelyen hatalmas előrelépéseket értünk el az EU támogatásának köszönhetően. A kohéziós és más alapok támogatásának köszönhetően. Köszönöm. Reintke asszony, tessék! Köszönöm szépen, elnök asszony. Én egy olyan régióból jövök, amelynek speciális strukturális kihívásokkal szemben áll. Ez egy volt ipari térség, relatív gazdag országban van, Németországban, de hogyha hazamegyek és az állam a önkormányzati szinten az emberekkel beszélek, újton újra mindig elmondják, hogy milyen nagyon fontos számukra, hogy speciális Európai Uniós támogatásokat kapnak. Nem csak a határokon átnyúló aspektusok miatt, hanem azért is, mert vannak projektek, ahol az európai pénzzel egészen más léptékre léphet a fejlesztés, és olyan terveket lehet megvalósítani, amit nemzeti pénzekkel nem lehetett volna megvalósítani. Ebben a szín, szín, ilyen szinten a Rúrvidék a saját régium hasonlít Észak-Írországhoz, mert Belfastban is az emberek azt mondják, hogy az EU finanszírozása nélkül nem lett volna lehetséges egy csomó fejlesztés. Azt hiszem, hogy a számok magukért beszélnek. Az RDF pénzből, csak az európai részről 330 milliót fektettek be. 6000 kedvezményezett volt. 2800 munkahelyet teremtettek közvetlenül ebből a közvetlen támogatásból, az Európai Szociális Alapból 210 millió eurót utaltak át Észak-Írországnak a szociális marginalizáció elleni harc, a szociális problémák felszámolása érdekében. A PEACE programot többen említették, 270 milliót fordított a különböző megbékélési projektekre, és sok millió eurót használtak fel az elmúlt években erre. A kollégák beszámoltak arról, hogy ez milyen fontos volt. Nos, hogyha megvizsgáljuk, hogy milyen kihatással járt az európai finanszírozás az északír megbékélésére, az ír megbékélésére, akkor ezt láthatjuk. Nagyon fontos, hogy elmenjünk erre a tényfeltáró látogatásra. Első képből halljuk meg, hogy mit értek el a múltban, és tudjuk, hogy milyen problémákkal néznek szembe az érintettek a Brexit után. Nem tudom persze, hogy hogyan tudunk erre felkészülni. Azt gondolom, hogy fontos, hogy figyeljünk az aggályokra, problémákra, és persze mi is tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy az elmúlt években elért fontos változások ne forduljanak vissza. Úgy gondolom, hogy a jövőbe kell tekintenünk, és a regionális finanszírozás, az európai finanszírozás szakértőiként azt is meg kell vizsgálnunk, hogy lesz-e lehetőségünk arra, hogy az észak-írországi közösségeket támogassuk a jövőben vagy sem. Bármi is történik, bármilyen kihatással is jár a Brexit, azt hiszem, hogy nagyon fontos szerepünk van. Nem szabad megfeledkeznünk erről a témáról, és remélem sikerül nekem is elutaznom önökkel Észak-Írországba. Damato asszony, parancsoljon! Köszönöm, elnök asszony! Nagyon fontos ez a téma mindenki számára, különösen azon régiók számára, amelyek nagy támogatást kaptak a múltban, és a Brexit most negatív kihatással áll. 2007-2013 között a PEACE 3 program és a strukturális programból kaptak nagy támogatást ezek a közösségek a béke és a megbékélés útján haladva e támogatással. Ez a program a területi, az európai területi együttműködést támogatta, és 333 millió euró támogatást biztosított a vidékfejlesztés számára. Úgy gondolom, hogy a 2017-es áttekintésben is ezen számoknak szerepelni kell, és világosra kell tenni, hogy kik a kedvezményezettek, ezekről a tervezetnek szólnia kellene a jelenlegi programban is zajlik, keretben zajlik egyrészt az Interreg támogatás alatt, másrészt más programokban is támogatási program 180 millió euró értékben. Nagyon fontos, hogy ezeket a programokat le lehessen zárni, végig lehessen vinni. A Brexit tárgyalások kihatései nagyon súlyosak, különösen az európai állampolgárok, illetve az északír állampolgárok számára, és meg kell akadályozni, hogy a 30 évig az ír szigetet a 60-as évektől a 90-es évekig feldúló erőszak és testvérháború idejéhez ne térhessünk vége, több ezer áldozat halt meg. Néhány ö, nappal ezelőtt ö, egy fontos énekes Jordán halt meg, csodálatos eh, dala az erőszakról, az egyenlőtlenségről szólt. Azt gondolom, hogy nem szabad megfeledkeznünk a, a számos halottról, az erőszakról, az erőszak spiráljáról. A kohéziós politika segítette azt is, hogy megbékéljenek, akár megtörténik a Brexit, akár nem, biztosítani kell, hogy ne zuhanhassunk vissza a múltba, ne járjanak páncélosok az utakon, ne gyilkolják a gyerekeket a, titkos bombák. Köszönöm szépen. Köszönöm. Egy valaki szerepelt még a felszólalók között. Ropé úr, nem tudom, hogy ha kérje még, kérje még más a szót, ha nem, akkor megadom Ropi úrnak a szót. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, elnök asszony. Azt hiszem, hogy nagyon fontos jelentésről van szó, és nagyon érdekes is ez Észak-Írország, illetve kohéziós politika kontextusában. Azt gondolom, hogy Észak-Írország ezeket az alapokat, kohéziós alapokat ki tudta használni, meg is tette ezt, és a, az alapok jó kezelésének köszönhetően mindenkire kiterjedt a pozitív hatása ezeknek az alapoknak, és ezt teljesen világosan látjuk. Világosá kell tehát tenni, hogy miért van szükség a kohéziós, európai kohéziós politikára, hogy az emberek tudatában legyenek ennek az elő, ezen politika előnyének. Én egy kös, község, egy település polgármestere voltam, a belorusz határon található ez a település, tehát nagyon jól tudom, hogy milyenek a periférikus területek, és milyen, azok a, milyen adottságai vannak azoknak a területeknek, amelyek egy nem tagállammal határosak. Nagyon nagy szükség van a segítségre, ez alapvető fontosságú egyes esetekben. Tehát nekünk van tapasztalatunk ebben a témában. Elengedhetetlen tehát, hogy a jövőről gondolkodjunk, és feltegyük a kérdést, hogy az Európai Unió kohéziós politikája eléggé inkluzíve, eh, ami a lakosokat, a helyi önkormányzatokat illeti. Egyes országokban ez a politika véleményem szerint egy kicsit túl központosított. Fel kell tehát tenni a kérdést, hogy milyen politikát eh, szeretnénk, milyen politikára van szükség. Olyan eh, eszközökre van szükség, amivel jobban be lehet vonni az embereket, a közösségeket, hogy az emberek tudják, hogy ők részt vesznek az adófizetők pénzének újraosztásában, eh, hogy ők is részt vesznek a saját, vagy számukra fontos problémák megoldásában. Eh, néha azonban a központi kormány más véleménnyel van ez, ez, erről a kérdésről. A LEADER program is nagyon fontos. Eh, tehát a jövőt tekintve egy olyan program, ra lenne szükség, mint például a líder, az önkormányzati líder vagy a líder az önkormányzatoknak. A helyi közösségek, a helyi vállalkozások, közösségek bevonása elengedhetetlen, hogy helyi szinten tudják megoldani a helyi problémákat. ami eh, néha első látásra nem olyan fontos részletnek tűnik, eh, az lehet, hogy az adott helyi közösségnek a lehető legfontosabb téma. Eh, ezzel a, tehát jobban be lehet vonni az embereket, és az emberek sokkal jobban a magukénak érzik a politikát hiszen látják, hogy az ő napi problémáik megoldásán fáradoznak. Köszönöm szépen! Ha nincs más hozzászólás a parlamenti képviselők részéről, akkor a bizottságnak González Hernández asszonynak adom meg a szót a Digi Régió részéről. Tessék! Köszönöm szépen, elnök asszony, jó napot kívánok mindenkinek, és köszönöm a bizottság nevében a szakbizottság munkáját és az Észak-Írországgal kapcsolatos tém- beszámolót. Ez évek óta foglalkoztat minket, több milliárdról van szó az EU költségvetésében, nem csak az ERDF, de kulturális támogatás, szociális támogatás 1,13 milliárd az Európai Regionális Fejlesztési Alapban. Ebben nincs benne a PISZ és az Interreg, ahogy már említették a kollégák, ehhez is nagy hozzájárulás hozzájárulást ad, adunk. A PISZ és az Interegen kívül szeretnénk még kiemelni az ERDF-nek a regionális támogatását az RNA-ra például Észak-Írország vezető szerepet játszik itt a pénzügyi eszközökben, illetve az alacsony szénkibocsátású célok megvalósításában. Ez nem csak Európai Uniós prioritás, hanem északír prioritás is. Ami az interreget illeti, már elmondtuk, hogy a határon átnyúló projektek lényeges támogatásáról van szó, amely projektek az adott régiók számára nagy előnyt hozhatnak. Az egészségügybe való beruházás, a kutatás és innováció, ez valóban megváltoztathatja az emberek életét végül, de nem utolsó sorban a PEACE program, az Európai Uniós támogatás a béke folyamatra, ez tényleg példátlan együttműködés, konfliktusos területen igyekszünk hidat építeni az egymással szemben álló közösségek között és a jövőjüket békésen alakítani az új generációt is célozzuk az oktatással, a megosztott vagy közösen használt térségekkel, ami azt gondoljuk, hogy egy hosszú távú hatással lehet Észak-Írországra. Nagyon várjuk ezt a tényfeltáró küldöttséget. Köszönjük Vohan úrnak az együttműködést, és szívesen rendelkezésre állunk további információval, hogyha erre szükség van. Köszönöm szépen, Vohan úr, önél szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, mindenkinek köszönetet szeretnék mondani a hozzászólásukért. A Brexit tel kezdeném, ami hát nem egy egyszerű téma. Itt nagyban minden, minden a végrehajtástól függ, hogy fog kinézni a végrehajtás. Legyünk világosak ebben. A, hogyha a jelentést, ha már ugye elkészítjük a jelentést, meg lesz a küldöttség, nyilván lesznek olyan projektek, amelyekben látjuk az Európai Uniós támogatás előnyét Észak-Írországra, és nyilván lesznek olyanok is, akik azt fogják mondani, hogyha, hogyha az Európai Unió nem támogatott volna bennünket ezekben a projektekben, akkor ez létre se jöhetett volna. Ez nagyon fontos, hogy ezt kiemeljük Nyilván nem akarok elébe menni a következtetéseknek, előbb meg kell nézni a példákat, és utána levonni a következtetéseket. 2019 után, hogyha az Egyesült Királyság kilép az Európai Unióból minden esetre, akkor is fontos, hogy a PEACE programot továbbra is támogassuk és finanszírozzuk tehát e-, erre ki fogunk térni a jelentésben ebben a kontextusban kollégánk eh, említette a szinergiát, az Európai Bizottság erre említett példát, hogy más eh, alapokkal hogyan eh, kapcsolódik össze ez a támogatás. Ez volt az egyik legfontosabb kérdés, amit én is felvettem, a szinergia a PISZ, az ERDF, az Interreg és a többi alap között. Remélhetőleg ennek köszönhetően a jövőben ebből tanulhatunk majd. Martin említette a gyakorlati példák fontosságát. Ez erre én is utaltam, ez szerintem is nagyon fontos, és nagyon fontos, hogyha gyakorlati példákat vizsgálunk, akkor meg kellene nézni a kisebb projekteket, néha egyszerűbb a nagy pénzekre koncentrálni, a nagy projektekre, amelyek a GDP-ben nagy változást hoznak, azonban gyakran, ami igazi napi szinten változást hoz a közösségek napi élete szempontjából, azok a kis dolgok. Azt hiszem, hogy az időnk nagy részét ezekre a kisebb projektekre kellene koncentrálni. Menjünk oda, nézzük meg, látogassuk meg az embereket, és nézzük meg, hogy kik a kedvezményezetjei ezeknek a projekteknek a jelentésben erre térjünk ki, e, és remélhetőleg a, e, a küldetés az utazás után, a jelentés elkészítése után már e, kevesebb kérdés marad nyitva. Biztosnak kell lennünk abban, hogy a közösségek, az egyének fontos szerepet játszanak a kohéziós politikai politika kialakításában, megvalósításában. Ez egy fontos téma, ez egy fontos napi téma, a Brexit mindennapi téma Észak-Írországban. Ez a, ez a jelentés a kohéziós politika mellett tör lencset. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Akkor most kezdődik a jelentésen való munka, illetve a március 21-23-ig eh, tartó eh, eh, kiküldetés írországi utazás megszervezése. Az elnökök konferenciája jóvá hagyta ezt, úgyhogy elkezdhetjük az, az misszió szervezését, és aztán utána elkészül a jelentés, és figyelembe kell venni persze az itt elhangzott véleményeket és a tényfeltáró missziót. Azt gondolom, hogy a következő hónapokban, még a nyári szünet előtt napirendre tudjuk tízdének a témának a vitáját. Természetesen Poen úr napirendjétől is függ ez, illetve mm, hát elkötelezettségeitől. Tessék! Von úr a hozzászólásában azt mondta, hogy ha az Egyesült Királyság kilép az Európai Unióban. Ezt tisztázni szeretném. 2019. Máj, március 29-én az Egyesült Királyság ki fog lépni az Európai Unióból. Nem szeretném, hogyha bárkinek kétségei lennének e felől. Elnök, én attól még, Voln úr, ettől még én azt fogom mondani, hogy ha kilép az Egyesült Királyság. Jó, Elnök, akkor a személyes politikai álláspontjait mindenki egymás közt beszélje meg. Ami engem itt most érdekel, és ami nekem fontos, az az, hogy egy nagyon jó és hasznos végrehajtási jelentés készüljön. Úgyhogy lezárom a témát. Érdekes lesz majd megkapni a jelentés tervezetet a Regi Bizottságba. Most akkor rátérhetünk a következő napi rendi pontra. Ez nem más, mint egy vélemény. Daniel Buda véleménye, az NV az Illetékes Bizottság, az Uniós Polgári Védelmi Mechanizmusról szóló témában. A REGI jogalkotási véleményt készít ebben. Buda úr, én most megadom önnek a szót, és aztán az árnyékjelentéstövők és a kollégák következnek, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez a javaslat eh, eh, nagy, nagyon fontos, ezt üdvözöljük, és ezzel egy időben eh, Stylianis biztos <coughs> erőfeszítéseit is nagyra értékelem ezen javaslat tervezettel kapcsolatban. Ez a kezdeményezés oda vezetett, hogy január 16-17-én Provenceban volt egy találkozó, a polgári védelmi főigazgatók Németországból, Horvátországból, Spanyolország, Görögország, Francia, Portugália, Olaszország és a Románia és Csehköztársaság részvételével vettek részt. Ezen mindannyian üdvözölték ezt a javaslatot, és azt mondták, hogy hozzá kívánnak járulni ezen javaslat végrehajtásának, végrehajtásához. Ezek tehát olyan főigazgatók voltak, vezetők voltak, akik a katasztrófa kezelés területén dolgoznak. Az Európai Unióban vagy az Európai Unión kívül felmerülő katasztrófák kezeléséről van szó. Ez a mechanizmus lehetővé tenné, hogy koordináltan lépünk fel, megösszük a forrásokat a tagállamok között legyen szó erdőtűzről, menekült válságról, szörnyű viharokról, hurrikánokról, vagy árvizekről, földrengésekről. Ezekre mindre volt példa az elmúlt években, és ezért fontos az polgári védelmi jogszabályalkotásban módosításokat elérni. Hatalmas katasztrófákra került sor, amelyek több tagállamot is érintettek. Ez a kölcsönös segítségnyújtás tehát elengedhetetlen, és a tagállamokat abszolút letaglózza ez a válság. Egy koordinált európai megközelítésre van szükség. Az Európai Bizottság új elemeket javasol, amelyekkel javítani szeretné az intervenciós kapacitást, és javítani kívánja a koordinációt a többi tagállammal. Emellett javítani kívánja e, azt a kollektív, e, közös kapacitást, amely lehetővé teszi a e, válságokra való reagálást. A RESC EU, ez a program neve, ennek szerepe lesz olyan válságok, katasztrófák esetén, amely teljesen letaglózza az adott tagállamot, és segíteni fog koordinációban. Na most ezt szeretném egy kicsit kifejteni. a vezetők, főigazgatók egyeztetésén volt egy hát egy kis vita azzal kapcsolatban, hogy ki fogja koordinálni ezt a, ezt a struktúrát, ezt a mechanizmust. A tagállamok, az Európai Bizottság, én szerintem nagyon szoros együttműködésre van szükség a bizottság és a tagállamok között ezen a területen. Ezek a vezetők emellett beszéltek arról is, hogy a felszerelések listáját öm, aktualizálni kell, és ez nagyon rugalmas kell, hogy legyen, nem pedig korlátozott értelmű. Természetesen az adott régiók szükségleteitől is függ, hogy milyen eszközökre van szükség. Azt gondolom, hogy az Európai Bizottság javaslata rendkívül fontos, és remélem, hogy a kihívásoknak meg tud felelni. Én a véleményemben arra fogok külön kitérni, hogy a strukturális és beruházási e, alapok hogyan tudnak ehhez hozzájárulni, a klímaváltozáshoz való e, alkalmazkodás és a kockázat megelőzés e, re fogok külön kitérni. Azt gondolom elengedhetetlen a szinergiákat erősíteni a polgári védelmi mechanizmus és a strukturális és beruházási alapok között. Különös tekintettel az Európai Szolidaritási Alapra. Az ex ante feltételek nek biztosítania kell, hogy az, a strukturális és beruházási alapok megfelelnek a kockázati elvárásoknak. Emellett a helyi önkormányzatok nagyon fontos szerepet játszanak a katasztrófa megelőzésben, és a válaszadási kapacitás erősítésében, hiszen a helyi és regionális hatóságok, önkormányzatok azok, amelyek els frontvonalban vannak. Tehát konkrét felkészítés, képzés elengedhetetlen a polgári védelem területén, hiszen megerősített hatékonyságra van szükség a válaszadásban, javított párbeszédre a tagállamok között. Ebben az összefüggésben nagyon fontos szerepet látok az egyetemek és a kutató intézetek számára, amelyek a jobb fellépés módjait dolgozhatják ki. Emellett azt gondolom, hogy a helyi hatóságokat be kell vonni a megelőzési tervekbe a munkatársaik képzésével. Olyan munkatársakról van szó, akiknek feladata a katasztrófa kezelés, és a polgári védelmi pool, poolon belül koordinálni kell az ő szerepüket. Aztán az önkéntes képzés is fontos. Az önkéntesek nagyon elszigetelt területeken lépnek fel, működnek együtt, és ismerik az adott térség speciális adottságait. Nemrégiben Romániában volt egy, lezuhant egy repülő, és a hegyvidéki területen dolgozók, önkéntesek voltak az elsők, akik megjelentek a helyszínen, és ők segítettek, e, mert ők ismerik a legjobban a területet. Nagyon sok technikai e, részletetről van itt szó, mi a véleményt készítünk, nem jelentést. Azt javaslom a kollégáknak, hogy a hozzászólásaikat a regi illetékességi körére koncentrálják. Várom a módosító javaslataikat eh, és az árnyék jelentéstevők hozzászólásait. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, megadom a szót az árnyék jelentéstevőknek, Rodriguez asszony. Eh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindannyian tudunk arról, hogy milyen katasztrofák kerül sor az Európai Unióban, hányan vesztették életüket, milyen szörnyű dolgok történtek eh, az Európai Kulturális Örökség és a környezet eh, tekintetében. Az egyes tagállamoknak nagyon nagy nehézségeket okoz ezeket a kihívásokat kezelni. Említhetnénk a portugáliai tüzeket 2017-ben, azonban a válasz, amit a kihívásokra sikerült adnunk, az mutatja, hogy az együttműködés nem mindig zöggenőmentes. Nincs elég hozzáférhető forrás, e, a tagállami önkéntes hozzájárulás nyilvánvalóan nem elég. Tehát olyasmire van szükségünk, ami jogilag kötelező erejű, és ami kereteket biztosít különböző katasztrófák nemzetközi megoldására, garantálja, hogy az embereknek e, a megfelelő segítség e, odaér a megfelelő helyre, megfelelő időben, ezért egyértelmű kötelezettségeket kell a tagállamok számára megsorozni, meghatározni, e, akár emberek váltották ki a katasztrófát, akár természeti e, katasztrófáról van szó, és a szolidaritásra vonatkozó alapszabályokat ehhez fel is lehet használni, hiszen a szolidaritási kötelezettségeiket a tagállamoknak egyértelműen komolyan kell venniük, és a rendszer önkéntes részét alaposan át kell gondolnunk, önkéntes vonatkozását alaposan át kell gondolnunk, újra kell gondolnunk. Fontos, hogy a pénz elköltése hatékony legyen természetesen, figyelembe véve azt, hogy hogyan tudunk a klímaváltozáshoz alkalmazkodni. Említhetném a migrációt, az egészségügyet, a kutatásfejlesztést említhet a kollégám, hogy ő segíthet. Én ezt azért a frakció részére követem ezt az ügyet, és amikor arról beszélünk, hogy hogyan reagálunk a, a polgárok igényeire, és amikor a pénzről beszélünk, akkor mindenki azt mondja, hogy a tagállamoknak kell ex post és ex ante cselekedniük a polgári védelem olyasmi, amiért a tagállam a felelős, de hát a civil társadalom is szerepet vállal ebben. E, cseréljünk tapasztalatokat folyamatosan, helyes gyakorlatokat keresjük meg, a kockázati tényezőket, ezeknek egy része ugye már rendelkezésre áll. E, Együtt kell dolgozni helyi és regionális szinten, jobb együttműködésre van szükség a harmadik országokkal, a szükséghelyzeti tervezés kapcsán. Biztosítanunk kell azt, hogy mindannyian fölfogjuk, hogy a, a, a szolidaritás fogalma, fogalmát a tagállamok töltsék meg tartalommal, ez a mi felelősségünk, és nagyon örültem annak, hogy a jelentéstevő azt mondta, hogy a szolidaritás az túlmegy a polgárvédelem keretein. Nem, a tagállami előjogokat igyekszünk megkurtítani, de szüksége van a megelőzésre, és szükség van a katasztrófák kezelésére amikor bekövetkeznek. Elnök, köszönöm szépen, nem tudom, hogy a LCR árnyékjelentéstevője jelen van, de nincs jó. Akkor Jakov Csics úrnak adom meg a szót, önnél szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Engedjen meg, hogy néhány szót szóljak erről a kérdésről, mert sajnálatos módon eh, elég sok tapasztalatom van eh, természeti katasztrófákkal, külön, különösen áradásokkal és eh, hasonló katasztrofákkal. Úgy gondolom, hogy jó a megközelítés, és nyilvánvalóan támogatom azt, hogy legyen jó az együttműködés a tagállamok között, és gondoljuk át, hogy milyen módon tudunk hatékonyabbak lenni a szomszédos országokban bekövetkező ö, ö, katasztrófák kezelésében. Vannak ugye mikroregionális stratégiáink, és én azt is támogattam, hogy hozzunk létre a, az Adria Jóntenger mikrorégió számára egy ilyen stratégiát, ami mindenképpen hasznos lehet ennek a politikának a végrehajtásában, hiszen objektíve sokkal hasznosabb, sokkal egyszerűbb az Adriai tenger mentén összefogni az erőket, mint az Adriai tenger bármely pontjára távolabbról máshonnan segítséget hívni van valami, ami nem ide kapcsolódik közvetlenül, de fontos, és a pénzzel függ össze, függ össze ugye az alapok szétosztásának a mechanizmusa, melyik eh, katasztrófa sütött a terület, milyen pénzt kap, ez bizony túlságosan sok időt vesz igénybe. Mindennyien tudjuk, hogy eh, ha van egy olyan katasztrófa, amelyre tudjuk, hogy 3 vagy 500 millió eurót eh, igényel, Eh, akkor, akkor, eh, akkor eh, nem lehet vita, vita tárgya, hogy egy ilyen döntést egy magánember egyetlen egyében nem hozhat meg, hanem szükség van egy bizottságra, egy, egy olyan testületre, amely azonnal reagálni tud még aznap mert hát az abszurd, hogy olyan katasztrófák következnek be, mint olaszországi földrengés esetén, amikor eh, magánházak, otthonok és templomok eh, százait érintett a katasztrófa, és utána hetekig, hónapokig kell várni, hogy a bizottság döntsen. Eh, úgy gondolom, hogy ezt a mechanizmust sokkal hatékonyabbá kell tenni, és gyors meg kell gyorsítani. Máskülönben a polgárok úgy fogják érezni, az Európai Unió igazándiból nem érinti meg az, hogyha az emberek ilyen katasztrófákat szenvednek el, nem törődik elég az EU. Ezeket figyelembe kéne venni a jelentéstevőnek. Elnök, köszönöm szépen, Rappurnak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen ezt a kezdeményezést. Ez újra a védelmi mechanizmus témáját veti fel. Nagyon fontos a mi véleményünk ebben a témában, hiszen a helyi közösségek, a regionális önkormányzatok azok, amelyek hárul ez a teher, a természeti katasztrófák kezelésének a terhe, és ez néha előfordul, hogy teljesen lebénítja őket. Ami magát a véleményt illeti, nos, itt konkrét célkitűzésekről van szó, nem csak arról, hogy átnevezzük a polgári védelmet, de van egy dolog, amit nem annyira értek. Miért ezt a rövidítést választották, amit a nem anglofonoknak, vagy angol anyanyelvűeknek nehéz kiejteni, megjegyezni. Hogyha itt a, amit pedig még szeretnék hozzátenni, az az, hogy a az önkéntesek segítségnyújtás esetén a központi koordinációt erősíteni kell, ez nagyon fontos. Emellett a 12-es cikk módosítását is üdvözlöm, ahogy az erdőtüzek is mutatták, hatalmas kapacitás hiány mutatkozik az erdőtüzek eloltásában, erre mindenképpen megoldást kell találni. Úgy tűnik, hogy az Európai Bizottság megint csak nem tesz mást, mint reagál a problémára, azonban nem elemzi a potenciális veszélyeket. Hogyha megszületne ez az elemzés, és rendelkezésre állna a jogszabály, akkor akkor eh, itt eh, beszélnünk kell a nukleáris katasztrófák következményeinek eh, kezeléséről is. Nekünk van van, nálunk vannak olyan nukleáris reaktorok, amelyek kifejezetten amelyek elavultak, és nem szabad a megelőzési kérdéseket örökké elhalogatni fel kell készülni eh, ezekre a katasztrófákra, az ember által okozott vagy kiváltott katasztrófákra is. A 12-es pontot tehát ki kell egészíteni eh, az evakuációs intézkedésekkel. Itt a, a közlekedés bevonása, az elszállítás megszervezése nagyon fontos. A jelenlegi mechanizmus tervben az ötös és a hatos cikre hívnám fel a figyelmet, a tagállami kötelezettségekre eh, kell nagyobb figyelmet fordítani, és erősíteni a tájékoztatási eh, kampányt. A 14-es és a 15-ös cikkben itt vannak bizonyos olyan eljárások, amelyek nagyon részletesek. Minden esetre én itt nem látom a, az előretolt helyőrségeknek ki utalt pénzek koordinációjának szabályozását. Nagyon fontos, hogy két részre osszuk ezt a témát. Egyrészt a sürgős segítségnyújtás, másrészt pedig a nagy dimenziójú katasztrófák esetén a segítségnyújtás. 630 millióra kell növelni a finanszírozást elhangzott, hogy 480 milliót kellene mobilizálni a hármas fejezetből. Mi ellenezzük azt, hogy ezeket az alapokat a szolidaritási célokra használják fel. Köszönöm. Damato asszony, köszönöm szépen, elnök asszony. In attesa della bozza del parere legislativo del collega Bugda, esprimo alcune... Néhány előzetes észrevétel szeretnék tenni Buda kollega jelentés tervezéttel kapcsolatban. 280 millió euróról van szó, és ezt mindenképpen támogatjuk, bár fontos, hogy a mechanizmusokat regionálisá tegyük, a felhasználás és az ellenőrzés mechanizmusait is. A bizottság 2017. februárjában készített beszámolót. 2016-ban az a lehetetlen jelenség jött létre, hogy az Európai Unió nem tudott mind a 17 megkeresésre támogatást adni, 17 ilyen hatalmas erdőtűz pusztított az Európai Unió különböző területén. A jelenlegi katasztrófák arra hívják fel a figyelmet, hogy az Európai Unió nem tud teljesen felkészülni mindenfajta ilyen rendkívüli eseményre, szélsőséges időjárási események, terrorista támadások, erdőtüzek, vagy pedig áradások pusztíthatnak, és éppen ezért mindenképpen fel kell lépnünk, megakadályozva súlyos kihatásokat. Két alapvető dologban kell egyességre jutnunk, Egyrészt a speciális tartalék felhasználásának lehetőségéről. A bizottság <clears throat> megfelelő eszközeket biztosít és mechanizmusokat indít útjára azért, hogy e rendkívüli tartalékokhoz hozzá lehessen férni és ezekkel a nemzeti támogatási programokban való hiányokat lehet kiküszöbölni, másrészt pedig az európai polgári védelmi alap költségeit meg kell akadályozni, hogy fölöslegesen vagy túlzottan az égbe szökjenek. Köszönöm szépen, két név van még a listán. Vossz úrnak adom meg a szót először. Köszönöm szépen, elnök asszony támogatni szeretném ezt a kezdeményezést az Európai eh, Bizottság részéről, de fontos lenne, hogy konkretizáljuk is eh, javaslatokat minél hamarabb. Eh, az erdőtüzek, az áradások, a földrengések mindig is léteztek. 2017-ben viszont a norm- nem abnormális szintet értek el és ez láthatóvá tette, hogy eszközeink mennyire elégtelenek eh, tagállam és EU szinten egyaránt. Eh, fekete éve ez eh, a klímaváltozásnak 2017 új kihívásokkal kell szembenéznünk a természeti katasztrófák terén, ennek ezek mértékét illetően is katasztrófa, ami történt. Ez a helyzet azonban nem fog megszűnni, eh, hanem ez eh, fog az új norma lenni, eh, és ezzel a valósággal szembe kell néznünk, hozzá kell szoknunk, ehhez azonban cselekednünk kell, együtt kell cselekednünk, a tagállamokkal, az Európai Unió népeinek, intézményeinek, kormányainak együtt kell cselekedniük. Ezért egyetértek az eh, uniós eh, szervezetek megerősítése, felállítása eh, gondolatával a polgárvédelem terén, és hogy a francia kollégánk mondta a plenárison, ez például számú példaként tekinthetünk erre, minden más európai összefogás szempontjából Eh, szükség lehet eh, a gyűjtögatások az eh, erdőtüzek esetében a légitámogatásra, szükség lehet kórházakra, olyan és itt a Buda kollégának is szeretnék köszönetet mondani a felszólalásáért, és egyúttal szeretnék arra inteni mindenkit, hogy minél gyorsabban együtt kellene működnünk a bizottsággal és a tanácsa annak érdekében, hogy ez a rendszer a következő néhány hónapban fölálljon, és a reakciós reagálási képességeink jelentősen fejlődjenek. Ehhez tagállamainknak továbbra is tagállami szinten kell működniük, azonban együtt kell működniük annak ellenére, hogy működésük kereteit így most egy Európai Uniós szintű keretrendszer határozza meg. Az elképzelések egy részét már bemutatták a plenárison. és hivatkoznék azokra a koordinációs tervekre is, amelyek a kockázatokat illetik, az Európai Unió struktúrális alapjai és beruházási struktúrális alapjai ö, ö, alkalmasak arra, hogy azon területekre koncentráljunk, amelyeken legnagyobb valószínűséggel következnek be ezek a katasztrofák. Az Európai Unió stratégiáját nyilván rá kell hangolnunk azokra a kívásokra, amelyek a klímaváltozással összefüggenek. Említhetném például az áradások, árvizek elleni küzdelemmel kapcsolatos terveket a 2020-as horizont keretein belül. Még egyszer köszönet a jelentéstevőnek és a bizottságnak a kezdeményezésért. A biztos kezdeményezése kiváló, és a, bár csak ez a munka minél gyorsabban folyna, szeretnék jelentéstevőnek és az árnyékentéstevőknek köszönetet mondani, és sok szerencsét kívánok nekik, hogy sikerüljön nekik ezt a munkát minél hamarabb befejezni. Köszönöm szépen! Köszönöm azt hogy elnök asszony. Én is üdvözlöm ezt a kezdeményezést. E, és mindazt, amit e, Buda jelentéstevő úr elmondott. E, a természeti katasztrófákról tudnunk kell, hogy ezek világszerte jellemzőek. Európában talán még nagyobb problémát jelentenek, mint a terrorizmus vagy a biztonsági fenyegetések vagy akár a határellenőrzés kérdése. Tehát erre a kezdeményezésre kifejezetten oda kell figyelnünk, komoly lépéseket kell tennünk előre. Mindannyian tudjuk, hogy a különböző katasztrófák, ipari balesetek, tüzek, áradások több kárt okoznak, mint bármilyen biztonsági probléma. Tehát fontos, hogy szervezettek legyünk. Jó magam polgármester voltam 13 éven keresztül egy olyan településen, ahol 15 ezer ember élt. És tudatában vagyok annak, hogy teljesen világosan meghatározott szervezetre van szükség, amely képes helyi szinten szervezni a dolgokat. A tagállami szervezés koordináció ugyancsak rettenetesen fontos, de a tagállamok között is szükség van koordinációra, hogy segíteni, egyes, segíteni tudjunk egymásnak, amikor arra szükség van e, a régiók közötti és a tagállamok közötti együttműködésben, de a legtöbbet a helyi szinten tudjuk tenni a saját szomszédságunkban. Ehhez képzett e, személyzetre és jó felszerelésekre van szükség. Uh, Nyilván a szakemberek, a katonai erők és az önkéntesek mind szerepet vállalnak. Nálunk 250 ezer önkéntes tűzoltó van egy kétmilliós országban, Portugáliában. Tehát ezek az emberek nagyon-nagyon sokat tesznek, és igazándiból a legnagyobbra becsült, leg, legmagasabb tiszteletnek őrendő emberek éppen az önkéntes tűzoltók hazámban, mert megmentik az emberek otthonát, családját, életét. De vannak olyan problémák, amelyeket csak Európai Uniós szinten lehet kezelni. Mit történik ezek az emberekkel, hogyha ő maguk megsérülnek? Mit történik velük, hogyha ők maguk mondjuk károkat okoznak a védelmi munka során? Milyen kompenzációkra, kárpatérítésre számíthatnak? Hiszen Eh, ezek az önkéntesek nem eh, munkavégzés keretében eh, dolgoznak, hanem mondjuk 2014-ben azért kellett dolgozni, hogy megmentsék az emberek otthonait a tűztől. Ebben az időben nem tudták a munkájukat ellátni a munkahelyüken. Ilyenkor szükségük lehet nekik is a támogatásra, segítségre. E, e, ezek az emberek megérdemlik a társadalom megbecsülését, e, nagyon gyorsan kell lépniük akkor, amikor a katasztrófa felüti a fejét. Másrészt elfogadhatatlan, hogy olyan Európai Uniós mechanizmusaink vannak, ahol minden egy-két évig e, e, tart, e, és csak egy-két év eltelte után lehet hozzájutni a kárpotlásokhoz ezek a helyi erők nagyon gyorsan és hatékonyan tudják reagálni, és elfogadhatatlan, hogy Európa nem tud gyorsabban reagálni, hanem egy-két évig is várni kell, amíg bármi történne a kártérítés szempontjából. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm Buda kollégának és a felszólalóknak a munkát, és köszönöm ezt a hasznos vitát, hiszen valóban a polgári védelmi mechanizmus nagyon nagy jelentőséggel bír minden országunkban. Én csupán annyit szeretnék kiemelni, hogy arról szeretnék beszélni, hogy hogyan működik az olasz rendszer jelenleg, amely nagyon hatékony, decentralizált, regionális szinten működik, tehát területi szinten. Ez egy jó példa arra, hogy hogyan működhet megbízhatóan és jól az Európai Unió polgári védelmi rendszere. Jelenleg minden régióban léteznek a specializált csoportok, amelyet, eh, amelyeket a többi régióban működő csoporttal koordinálnak, hogy amennyiben szükség van rám, a regionális egységeket át lehet a leggyorsabb időszak alatt eh, küldeni, delegálni a másik régióban, és így akár bármire is van szükség, élelmiszerre, ivóvízre, sátorra, öltözetre, ezt az egyik régióból a másik régióba is el lehet szállítani. Tehát regionális szinten szervezik meg a katasztrófavédelmet, de amikor mondjuk szükség van arra, hogy egy kórházat építsenek fel, egy átmeneti kórházat építsenek fel, és egy másik régióban lévő egység rendelkezik a kapacitással, akkor néhány óra alatt ebből a régióból a másik régióba el lehet szállítani ezeket az eszközöket, fel lehet építeni például a tábori kórházat. Úgy gondolom, hogy európai szinten is így kellene, hogy működjön ez a mechanizmus. Minden állam rendelkezik a saját kapacitásaival, de rendelkezés, amennyiben szükség van rá, akkor ezeket a kapacitásokat egy bizonyos idő leforgása alatt a másik ország rendelkezésére bocsátja. Mondjuk, hogyha Horvátországban szükség van az egységekre, akkor mondjuk Szlovéniából vagy Ausztriából mehetnek a segítő egységek Horvátországba, vagy persze vice versa. Persze nagyon fontos, hogy karcsú legyen a szervezet, de biztosítani kell az, hogy a megfelelő kapacitásokkal rendelkezünk a különböző állapokban, államokban, és tisztában kell lenni azzal is, hogy mennyi idő alatt állnak csapat testek vagy eh, polgári védelmi egységek a másik tagállam rendelkezésére. Nem nagy, hatalmas, központosított struktúrára van szükség, hanem decentralizált struktúrára, tudva azt, hogy ki mivel tud a másik segítségére szorulni, mennyi idő alatt, de lehetőség szerint minél gyorsabban. és így nagyon hatékonyan működhet az egész rendszer. Thank you very much. Now I'll give the... Köszönöm szépen. The European Commission. Megadom. Hannes Luchner úrnak a DG Eco uh, igazgatóságról a szót, aki a rendkívüli segítségnyújtási osztály uh, vezetője. Rövidre foghatom magamat, elnök asszony, köszönöm szépen az előadó és a árnyék előadók támogatását, munkáját. Meg szeretném köszönni ezt az elemzést is, amelyet végeztek, hiszen ez azt mutatja, hogy a javaslat elég világos volt. Néhány észrevétel szeretnék tenni, megmutatva, hogy mi is dolgozunk az elmúlt. A legutolsó észrevétel, Bresszó asszony észrevétele jeleníti meg azt a logikát, amelyben dolgozunk. A fő felelősséget továbbra is a tagállamok viselik a katasztrófa védelemért, vagy a polgári védelemért, és a tagállamokban is elsősorban helyi és regionális szinten kell ezt megszervezni. A Rescue-t, ezt a programot azért eh, javasoljuk, mert a jelenlegi rendszer nem mindig működik kielégítően, például olyan esetekben, amikor több tagállamban párhuzamos krízis mutatkozik. Ugyanakkor vannak olyan kapacitások, amelyek az egész Európai Unióban nem állnak rendelkezésre. Mondok egy példát, hogyha ma például egy ebola fertőzött állampolgárt akarnánk elkülöníteni, akkor ezzel nem rendelkezünk ezzel a kapacitással. Luxemburg rendelkezett ezzel a kapacitással, de ezt leépítették. Szóval a Rescue program voltak éppen ezt a Európára kiterjedő, minden területet ellátó szolgáltatást akarja kidolgozni. A finanszírozás kérdéséről, hiszen ezt több képviselő vetette fel. Jelenleg a költség visszatérítés rendszerével működik a rendszer, a tagállamok elküldik a számlákat, ezeket kiegyenlítik, ez a rendszer nem megfelelő egy rendkívüli helyzetek kezelésére. Nos, hála az új pénzügyi rendszernek most már hatékonyabb eh, finanszírozási rendszereket tudunk kialakítani a tagállamokkal, és például a kanaderek a erdőtűz oltó repülőgépek bevetésének elszámolási óradíját is pontosan lehet finanszírozni. Ilyen módon tehát nem lesz kétség afelől, hogy ki mennyivel kinek tartozik. Nagyon elkötelezettek vagyunk amellett, hogy ne, legy, ne centralizált struktúrákat építsünk ki, másrészt nem akarunk új bürokratikus terheket róni senki vállára sem. A koordinációs központokban előfordul például, amikor minden tagállammal felveszek a kapcsolatot, például az októberi erdőtüzek esetén, és volt, hogy 48 órát kellett várni a válaszra, vagy politikai oknál fogva, vagy pedig a nemzeti bürokrácia miatt. Hát ezt a vészválaszadási határidőt csökkenteni akarjuk, gyors, nem bürokratikus eljárást akarunk kialakítani. Keressük az egyszerűsítés lehetőségét minden módon. A bizottság a felveszi a tagállamokkal a kapcsolatot, el is utazik a tagállamokba. Egyeztettünk a belügyminiszterekkel, és az elvünk az, hogy bármilyen megoldást is találunk, a megoldás kevésbé bürokratikus, kevésbé komplex kell, hogy legyen. A polgári védelem egy mm, olyan uh, feladat, amelyben a felkészülés és a szakértelem kulcsi jelentőséggel bír. Hogyha nem tudjuk biztosítani, hogy a felkészültség és a um, készenlét nem megfelelő az egyes tagállamokban, akkor nem fog működni az egész rendszer. Ugyanakkor a legtöbb pénz, amely az EU költségvetésből ilyen célokra kerül felhasználásra, strukturális alapokból származik. A jogi a jogalapot nem tudtuk megváltoztatni, ezért a közleményben kihangsúlyoztuk, hogy a strukturált eh, párbeszéd, a DG Régió, DG Agri, DG Environment, DG agri főigazgatóságokkal elkezdődött a strukturális pár, strukturált párbeszéd annak érdekében, hogy a strukturális alapokból való finanszírozás biztosítható legyen, annak érdekében, hogy a javaslatunk valóban működőképes legyen. Végezetül köszönöm Önöknek az együttműködésüket, és természetesen mind az előadó, mind az árnyék előadók rendelkezésére állok. Én magam is, és a kollégáim is, és persze várjuk már az önök jelentését. Köszönöm. Köszönöm, Buda úr, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Meg szeretném köszönni a kollégáknak a kitűnő hozzászólásokat a jelentéstervezethez. Köszönöm az árnyék jelentéstevőknek és minden kollégának, aki megszólalt a vitában és megnyilvánult ezen nagyon érzékeny kérdésben. Hiszen valóban a természetet nem tudjuk szabályozni, nem tudjuk kordába fogni, és ezért nagyon fontos, hogy olyan mechanizmusok működjenek, amelyek a gyors válaszadást lehetővé teszik. Jelzem a bizottság irányában, hogy sok kollégánk volt polgármester, tehát ismerik a szélsőséges természeti katasztrófa helyzetek kezelésének feladatait. Egy szóval az ő náluk felgyűlömlet szakértelem nagyon fontos lesz, és kijelenthetjük, hogy az új mechanizmus segít majd abban, hogy még hatékonyabban küszöböljük a természeti katasztrófákat, és védjük meg az emberek vagyonát, életét. Ez a fő célunk. Üdvözlöm a bizottság. Üdvözlöm, hogy a bizottság rendelkezésünkre áll ezen eszköz finanszírozásában, hiszen a tagállamok nem rendelkeznek kielégítő pénzügyi kapacitással. Így valóban gyorsan és hatékonyan tudunk majd választ adni. Köszönöm szépen mindenkinek a vitában való részvételt. Köszönjük szépen, köszönjük a vitát, az eszmecserét. várjuk a véleményt február 20-án a regiben megvitatjuk majd ezt a véleménytervezetet. Ekkor szerepel a napirendünkön. Köszönöm szépen az eszmecserét. Tovább lépünk a hatos napi rendi pont taglalására az Európai Beruházási Alapról szóló beszámoló. Nem akarok az Európai Beruházási Alap eh, történetéről hosszan beszélni, gondolom vendégünk beszél erről, úgyhogy üdvözlöm Hubert Kottónyi urat, aki az Európai Beruházási Alap megbízás kezelő osztályának vezetője. Tájékoztat bennünket a beruházási alap munkájáról, és utána természetesen minden kérdésünkre igyekszik majd válaszolni. Kottónyi úr, önél szó. Good morning. Uh, jó napot kívánok! Köszönöm, elnök asszony, hogy meghívtak uh, a regi szakbizottságba, tisztelt szakbizottsági tagok. Köszönöm, hogy meghallgatnak. Remélem, hogy az elnök asszony által mondottak szellemében valóban vitát és beszélgetést kezdhetünk a pénzügyi eszközökről. Az Európai Beruházási Alap az Európai Beruházási Bank egy leányvállalata, amely 60%-ával rendelkezik a részvényeknek, az EIF, az Európai Beruházási Alap um, törzs részvényeinek 40%-a pedig a bizottság kezében van. A részvényesi tulajdonosi megoszlás uh, határozza meg persze a munkánkat is. Mit végzünk? Kis és középvállalatokat, mi, mikro vállalatokat finanszírozunk Európában az a vállalkozási szellemet támogatva. Garanciákat, tőkegaranciákat, vagy pedig mikrofinanszírozási eszközöket biztosítunk egész Európában. Az EU 28-a keretében, illetve a tagjelölt országok keretében dolgozunk. Voltak éppen ma itt a Regi Bizottságnál a, regi, a, a regionális, a strukturális alapok kérdéséről szeretnék beszélni, és hallottam nagyon gyakran Európában az FC-ről, hogy nem eléggé támogatja ez a régiókat, és hogy nem elég jó koncepcióban működik ez. Nos, egy-két konkrét példával szeretném igazolni mámam, hogy az FC strukturális alapokkal való összekapcsolása hatalmas lehetőséget kínált arra, hogy a kohéziós és a regionális politikáknak új lendületet adjunk. Röviden megmutatom, hogy mit végzünk a regionális alapokkal. 1,7 milliárd euró strukturális alapot menedzselünk, 1,3 milliárd eurót a rendelet által SME Initiative-nek, KKV kezdeményezésnek nevezett fejezeten belül használunk föl, és aztán még van 0,39 milliárdunk szabad más felhasználású összességében, tehát 30 mandátum került, 30 mandátumon belül 3,4 milliárd eurót használunk fel ezen felül pedig a tagállamoktól és a régióktól az úgynevezett, um, a sárgával megmutatott összegeket kapjuk, 16 mandátumban 4,8 milliárdban, és a volt strukturális alapok riflóját, amelyből nemzeti alap lett, um, ezeknek a visszaáramoltatását szabályozzuk, um, a KKV kezdeményezések felhasználására. Végezetül pedig az NPI Equity platformot is el szeret, meg szeretném említeni. Ez az FC keretén belül működött, és ez a mi ö, nemzeti támogatásunkat egészíti ki, és segíti a gyors válaszadást az FC keretein belül. Lássuk az FC borítékot. Az FC 1-es és ugye csak az SMI Windowról beszélek, nem az egész innovatív infrastruktúráról, amelyet az EIB, az Európai Beruházási Bank hajt végre, 5,5 milliárd euróból 2,5 milliárd származik az EIB-től, az FC2, ez a második eh, FC láb, amelyet januárban fogadtunk el, az SME window keretén belül további 5 milliárddal növeli a támogatást, és éppen most véglegesítjük az elkötelezettségi formákat. Az FC hatalmas, sokszorozó, megsokszorozó, emeltű hatással jár. A, így 500 milliárdos új kihelyezést sikerült a KKV-k számára mobilizálni, ez pedig egy olyan összeg, amelyet igenis már a realitásban hamarosan el is érünk. Ez itt az FC 1-es eredményei. 5,5 milliárdot a pénzügyi közvetítőkkel 4,5 milliárdot sikerült biztosítani, ezek kereskedelmi bankok Európán belül, közbankok, mint az Európai Nemzeti Támogatási Bank, Európai Kockázati Tőke Alapok, mikrofinanszírozási ezt intézmények is mások. Velük 4,55 milliárd eurót sikerült kihelyezni, és 5,5 milliárdból 355 tranzakció során. Ezen felül a 82,9 82,5 milliárdos célból 90,2 milliárd eurót lehetett elérni, tehát túl teljesítettük ezt az célt. A pénzügyi intermediátorok vagy közvetítők új pénzkihelyezéssel adtak lendületet a piacnak. Végezetül, tehát 550 ezer kis és középvállalat támogatását fogjuk elérni, jelenleg 140 ezernél tart a valós szám, de 550 ezer a becsvágyó cég, cél mind a 28 tagállamban. Mit tekinthető? Gyakran halljuk, hallunk bírálatot az EFSZ-ről. Mégpedig azt, hogy a nemzeti fejlesztési bankokat nem vonunk be. Jó hírrel szolgálhatok. Ennek a pénznek, a mobilizált pénznek az 54%-a regionális vagy nemzeti fejlesztési bankokon keresztül kerül felhasználásra. Ők tehát nagyon fontos szerepet játszanak az egész FC rendszerében. Lássuk most már a strukturális alapok működését. A 2007-2013-as időszakra a 1083-as cikk egy két sorban szólt a strukturális alapok pénzügyi intézetek általi felhasználására. Mondom, ez egy két, egy túliner, egy két soros cikk volt. És ebből a két soros cikkből a rendelkezésben, a jogalapban ezt kellett értelmezni a bizottságnak a végrehajtás során, hogy mit jelent ez a gyakorlatban, és hogyan lehet ebből pénzügyi eszközöket kialakítani, melyek mind ezen jogalapon nyugszanak. Az előző programidőszakban tonnányi volt az iránymutatás, az anyag, a papír, a háttéranyag, amelyik mind a mi munkánkat segítették, és irányítottak bennünket. Ez egy jó tanulási fázis volt. A 2014-2020-as hm, rendeletet megvizsgálva a CPR itt egy teljesen világos iránymutatást ad, és a szekundér jogszabályok is nagyon egyértelműek. Például a források KKV kezdeményezés alatti összekapcsolásáról. Ez ugye a 39. cikk. És itt a strukturális alapok FC pénzávaló való összekapcsolásának lehetőséget erősítettük meg. A Jeremy kezdeményezés részleteiről nem szeretnék beszélni, de annyit mondhatok, hogy a ránk bízott alapokat, pénzeszközöket 98 ban sikerült elkölteni, a strukturális alapoknál is kívánatos volna ez a felhasználási százalék elérésem. Egy strukturális alapban felhasznált ERO három további erót mobilizált, 240 magán beruházót sikerült becsatlakoztatni ebbe a műveletbe, azt hiszem, hogy egy pilot projekt számára ez mindenképpen kitűnő remény, eredmény. Most pedig szeretném megosztani önökkel ezt a képet, az a KKV kezdeményezésről szól, és lehetővé teszi a tagállamoknak, hogy mandátumot adjanak a strukturális alapoknak, amelyek garanciá, azokat az amelyeknek során azokat az elemeket részesítik előnyben, amelyek bank garanciával rendelkeznek. Spanyolország például 800 milliós struktúrális alapot bízott ránk, és ez valószínűleg növekedni fog, hogyha kb. 160 millióval, hogyha az omnibus érvénybe lép, kb. 6 milliárd új juttatás érkezik Spanyolországnak. A különböző régióktól kapjuk ezt Spanyolországban, és a KKV-knak nyújtott új finanszírozás formájában mm, valósítjuk meg. Aztán visszatérve Bulgáriára, 120 milliót kaptuk szinte minden bolgárbank aláírtak, aláírt, és 6 milliárd új segítségnyújtás vagy támogatást tudtunk juttatni Bulgáriának. Finnország, Olaszország is, illetve Málta is gondolkodik azon, hogy ezt a rendkívül jelentős KKV-knak nyújtott támogatási eszközt támogatja. Ezek a garanciák nem nem az a lényege, hogy a banknak segítsenek, segítenek a banknak, de a kedvezmény ez a KKV-khoz jut. Hogy történik ez? Úgy, hogy biztosítjuk, hogy a bankok a kollaterális követeléseiket csökkentik a programok felé, és most a következő oldal még érdekesebb lehet önöknek. Ez megmutatja, hogy a tagállamoktól milyen mandátumokat kaptunk. Svédország, Észtország, Csehköztársaság, francia régiók, Eh, Lengyelország, Románia, Görögország, eh, amelyeket sikeresen összekapcsoltunk az EFSI forrásokkal. Hogyha megnézem Görögország <clears throat> példáját, egy legutóbbi projekt, ahol Görögország 200 milliós struktúrális alapot bízott ránk, eh, és különböző kockázati tőkealapok beruházására aláírtunk hét tranzakciót, az Európai Beruházási Bank ezeket a kiválasztott alapokat támogatni fogja EIB garanciákkal, amit az EFSI garancia alátámaszt. Ez kritikus, hiszen a forrás gyűjtés esetében, főleg, hogyha egy országról beszélünk, mint Görögország, a társ beruházás kritikus és a strukturális alapokat összekombinálni az EFSZ-vel, nos, ez, ebben látjuk, hogy hatalmas érdeklődést vált ez ki a görög piacon a magán e, beruházók részéről. Tehát ez azt jelenti, hogy nem csak e, segíti ez a, e, a támogatás volumenét növelni, hanem segít abban is, hogy mobilizálja a magán beruházókat. a kohéziós és regionális intézkedések területén e, itt pozitív eredményeket talált, e, e, eredményekre juttunk, és itt az mezőgazdaságra is igyekszünk ezt kiterjeszteni. Hogan biztos két éve azt mondta, hogy azt szeretné, hogyha a gazdák olyan támogatást kapnának, vagy hiteleket kapnának, mert a kölcsön az egy, az egy korlátozott költségvetéssel rendelkező támogatási lehetőség. Az Agri, Digi Agri támogatásával úttörő projektekbe kezdünk, három tranzakciót írtunk alá, az olaszt emelném ki. Olaszország agri témájában regionális fejezet, nem nemzeti fejezet, és itt több régiót tudtunk egy programba összevonni, és ők FC támogatást fognak kapni annak érdekében, hogy biztosítsuk, hogy ezek az alapok elérjék azt az áttételes hatást, amit szeretnénk elérni. Tehát ahelyett, hogy egy nagy olasz régiót választanánk ki, hogy a saját jogán pénzügyi eh, intézkedéseket hajtson végre eh, úgy, hogy ez az minimális négyszeres áttételes hatást egyáltalán nem tudja elérni. Ahelyett a régiókat összekapcsoljuk, és azt várjuk, hogy ez kedvez minden régiónak. Az EFSZ-vel együtt elég rugalmasságot adunk magunknak annak érdekében, hogy a négyszeres áttételi hatást elérjük, és úgy tűnik, hogy a projektek eléggé vonzóak a bankok számára, és részt is vesznek ezekben a beruházásokban. Omnibus. Sok mindent eh, mondtak az omnibusról. Nos, ami ma ez majdnem elfogadásra került. Sok jó szándékot fedezhetünk fel az omnibus rendelkezésben. Ez megint csak újra megerősíti a pénzügyi eszközök fontosságát, Először hadd mondjam el még egyszer, hogy a KKV kezdeményezés egy olyan dolog, amiért nagyon hálásak vagyunk a parlamentnek, bizottságnak és tanácsnak, hogy javasolták és jóvá hagyták ezt. Szerintünk ez egy nagyon jó és hasznos eszköz a KKV-k támogatásában. Aztán a, az equity-based intézkedések bevonása is nagyon hasznos volt. A a strukturális alapok összekapcsolása az EFSI-vel, ez megint olyan dolog, eh, ami nagyon hasznos lehet, a kísérleti projektek ezt mutatják, erősíteni tudja ez a strukturális alapok eh, hatását. A mezőgazdasági eszköz fontos pénzügyi eh, eszköz, az is elengedhetetlen, de más szektorok, mint az energiahatékonysági beruházások, eszközök is nagyon fontosak. A következő dia, nem akarom túl sokáig untatni magukat, de itt látják azt, hogy mennyire fontos a kommunikáció. Bal oldalon a kék oszlop az új kölcsönzési politikát illeti, amit a strukturális alapok támogatnak. Hogyha azonban összekapcsoljuk ezt az fc vel a, hatá, a hatás lényegesen magasabb. Tehát ami a költségvetési korlátozásokat illeti, azt gondoljuk, hogy ez, a, ez az összevonás, ez a kombinálás, ez nagyon jó lehetőség arra, hogy a pozitív hatást erősítsük. Ez mindenképpen egy új és jó alternatíva. A tagállamoknak ezt ki kellene használni, nem csak azért, mert javul az áttétel, hanem azért is, mert az irányítási eh, eh, testület, amit eh, itt az FC nyújt, ez mindenképpen pozitív. Ami a 2020 2020 utáni időszakot illeti, MFF-et illeti. Azt hiszem, hogy mindenki egyetért azzal, hogy nem csak a Brexit vita miatt, de amiatt is, de költségvetési megfontolásokból is az új költségvetés más lesz, mint amit eddig láttunk, és ezért a pénzügyi eszközök iránti igény növekedni fog, hiszen csak a pénzügyi eszközök képesek arra, hogy a magánberuházókat újra és újra mobilizálják. És azt gondolom, hogy az új program ezt tükrözni fogja. Ami fontos, és hadd mondjam ezt el, hangsúlyozzam ki, a pénzügyi eszközöket nem szabad úgy tekinteni, mint vers, egymással versenyző eszközök, amelyeknek örökre joguk van fennmaradni. A pénzügyi eszközök sokkal inkább programra szabott módon kell, hogy megvalósuljon, és eh, ahol van bevételgenerálás, én azt gondolom, hogy a pénzügyi eszközöket kellene a támogatások fölé helyezni. Azt gondolom, hogy ezt az elvet mindenképpen ki kell emelni. Most nem fogok nagy beszédet tartani azzal kapcsolatban, hogy 2020 után mit várok, de azt gondolom, hogy minden az egyszerűsítésről szól, és a tagállamoknak lehetőséget kell adni arra, hogy egyszerűsítsenek, gyorsítsanak. Ami az egységes szabály eh, eh, tervezetet illeti, ez nagyon fontos, aztán az egységes audit, amikor az előző programozási időszakot eh, készítettük elő, vagy száz auditra sor került, egyetlen auditor sem bízott a másik értékelésében. Azt gondolom, hogy az új szabályozás az egyszerűsítésre, a gyorsabb, rugalmasabb megvalósításra kell, hogy koncentráljon. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen ezt az érdekes előadást. Kollégáknak van lehetőségük kérdéseket feltenni. Monszkúr következik, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egy kérdésem lenne. Nyilván tudja, hogy a periferikus területen élő személyek olyan országokban élnek, ahol a gazdaság eléggé fragilis, és erre külön még hatással vannak ezek az európai támogatási intézkedések. A KKV-k az ultraperifikus területen működő KKV-k nem tudnak profitálni ezekből az fc ből mert nincs meg a megfelelő mars ehhez. Milyen nehézségekkel néznek szembe? Ön említett bizonyos százalékos arányokat, amelyek hát nagyon is örömre adnak okot de hogyan tudják biztosítani, hogy az, ezeken a területen működő vállalkozások is be tudjanak ebbe kapcsolódni. Köszönöm szépen, de Mátó szó. Köszönöm szépen az Európai Beruházási Alap a kis és középvállalatok támogatását szolgálja, és egy csomó olyan pénzügyi innovatív terméket kínál a partnereknek, a bankoknak, a pénzintézeteknek, a kockázati tőke, alapoknak, akik köz, közvetítőként lépnek fel. De hát tudnunk kellene, hogy mennyibe kerül ennek a rendszernek a működtetése, mennyit keresnek a pénzügyi közvetítők. Tehát voltak éppen az a kérdés, hogy a felhasznált pénzek mekkora részét kapják a közvetítők. Agregált adatokra volna szükség arról, hogy az pántlikázit pénzek hány százalékát kapják meg a végső kedvezményezettek, és mennyi csöpög el az úton, oda, az oda vezető úton. Úgy gondolom, hogy a crowdfunding finanszírozási rendszere segíthetne az helyi és önkormányzati szintek és a kis és középvállalatok támogatásán. Ezt a filozófiát kellene alkalmazni, hiszen úgy gondolom, hogy túl sok pénz vész el a finanszírozási jelenlegi rendszerében. Az itteni fódiákon, diákon nem láttunk az FC teljesítményéről adatokat, illetve azt, hogy milyen reális változásokat hozott az FC az állampolgárok életében. Hány új munkahely jött létre? Hogyan sikerült az állampolgárok életét javítani? Presszó asszony, parancsoljon. Ehm, eh, mm, Köszönöm szépen, elnök asszony Én is azt szeretném megérteni jobban, hogy a pénzeszköz, pénzinstrumentumok hogyan működnek az EFSI keretén belül. Azt is jobban szeretném érteni, és erre utalás történt, hogy a nemzeti beruházási bankokkal, vagy pedig különböző platformokkal való együttműködés hogyan működik, hallottuk, hogy jól működik, azokkal a pénzügyi közvetítőkkel, akik az FC vagy az e Európai Beruházási Bank és a végkedvezményezettek között vannak, de azt kellene jobban megértenünk, hogy milyen szerepet játszanak ők és milyen szerepet játszanak a nemzeti fejlesztési bankok, hon lehetne őket ösztönözni, és hogyan lehetne javítani a munkafeltételein legközelebb a legközelebbi jogszabálya. Van egy kérdésem ugyanakkor az egyszerűsítésről is. Però Presidente della Regione Piemonte abbiamo avuto una pessima valutazione del funzionamento di arra van szükség persze, hogy a különböző alapok felhasználását értékeljük, és elkerüljük a túlzott hosszú igazgatási utakat, struktúrákat, és ilyen módon elvesztegessük a pénzügyi forrásokat. A lehető leggyorsabban és a legjobban működő pénzügyi rendszereket kell kialakítani. kérdésem, az egyszerűsítésre vonatkozó kérdésem tehát alapvető, hiszen nagyon sok pénz elveszett a múltban, hogy hallottuk. A régiók és az önkormányzatok um, font, számára is nagyon fontos az egyszerű igazgatás annak érdekében, hogy legjobban hozzáférjenek a leghatékonyabb pénzeszközökhöz és így tudjuk a sokszorosító hatását is elérni a központi pénzeknek, úgy, hogy a pénzeszközök a legjobb módon, a leghatékonyabb módon kerülnek felhasználásra, és a megtakarított pénzeket pedig más forrásra lehet, más célokra lehet alkalmazni. Amikor az egyszerűsítésről beszélnek, tudom, hogy ez nem olyan könnyű, milyen tájékoztatót egy-két eszközről, de milyen további egyszerűsítést terveznek? Köszönöm szépen, Roppe úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagy örömmel hallgattam ezeket az fejtegetéseket. Ez valóban nagyon hasznos volt, nagyon szükséges is. Ahogy kollégáim elmondták, itt egy rendszerre van szükség eh, annak érdekében, hogy követni tudjuk eh, ezt a tervezési etapot. Nem szabad, eh, hogy kész tények elé állítsanak. Részt kell vennünk a tervezés folyamataiban is. Itt azt látom, hogy különböző tagállamok vagy régiók vannak, amelyek részt vesznek bizonyos ütemekben, ezek a régiók, ezek a tagállamok saját kezdeményezésből vesznek részt, vagy valaki más hívta fel a figyel, az önök figyelmét ezekre a régiókra. Tudni szeretném tehát, hogy egyes tagállamok, egyes régiók miért vesznek részt, mások pedig nem. Nincsen információjuk, nincs kapacitásuk, vagy miért? Aztán, ami a KKV-kat illeti, KKV programot illeti. Eh, kérdezem, hogy ez a program eh, hogyan eh, tud lehetőséget biztosítani a gazdasági szereplőknek és egy egész régiónak. Aztán a kohéziót illetően természetesen erősítenünk kell a kohéziót, és ez az alap javítja az európai helyzetet, de kérdezem, hogy nem járul-e ahhoz hozzá, hogy egyes tagállamokban romoljon a helyzet, ahogy eh, tudjuk, látjuk, eh, egy, a vállalkozások eh, a vonzóbb régiókban, a nagyvárosokban akarnak letelepedni. Nem, lesz, nem vezet -e ez oda, hogy hogy egyes régiók, egyes központok kifejezetten vonzóak lesznek, és ez egyes tagállamokban kicsúcsosodik olyan értelemben, hogy egyes városok vonzák be az összes beruházást. Tehát a kevésbé fejlett régiók támogatását hogyan tervezik? Egyes, hát gyengébben fejlett régiók vállalkozásai eh, nem kapnak talán elég támogatást. Eh, ismerjük ugye az agyelszívás folyamatát, eh, Úgyhogy ezt az eszközt mindenképpen ki lehet használni arra, hogy a polgároknak, a vállalkozásoknak felmutassuk, hogy Európa nem feledkezik meg a kevésbé fejlett régiókról sem. Köszönöm. Thank you very much. The... Köszönöm szépen. Ezek a régi bizottsági kérdések voltak, a úrnak adom meg a szót a válaszadásra. Köszönöm szépen. Elnök asszony, köszönöm nagyon érvényes kérdéseket, és igyek, igyekszem rendre válaszolni rájuk először is a távolási régiókkal kezdeném. Itt megíthatom egy diát, amely az egyik olyan projekttel kapcsolatos, amelyet végrehajtottunk, megvalósítottunk, illetve folyamatban van. Ez a Reunion szigetek. Ez egyik olyan régió, ahol az analizésünk szerint úgy éreztük biztosan, hogy a KKV-k eh, szerepe elég nagy, ugyanakkor támogatásra eh, eh, van szükségük, és a bankokat kicsit készítetni kell arra, hogy a KKV-kat megfelelőképpen támogassák. Úgyhogy itt egyfajta cross-referencing gyakorlatot végeztünk el. És a tagállamok, régiók és mi magunk is meg kell arra győződnünk, hogy hogy világosan meghatározunk, hogy hol vannak a hiányosságok, amelyeket igyekszünk megoldani, és hogy hogyan tudjuk ezeket a hiányosságokat, hézegokat betölteni. A Reunion sziget esetében elég nyilvánvaló volt, hogy a bankok nem nagyon szívesen adtak hitelt azoknak a cégeknek se, amelyek egyébként aktívan exportáltak. És elég világos volt számunkra, hogy egy, egy masszív garanciavállalási eszköz lesz a helyes válasz erre a helyzetre. A számok itt azt mutatják, gondolom, hogy mit is próbáltunk elérni. Struktúrális alapokat, illetve 30-20 milliós tehát 30 milliós strukturális támogatást kaptunk, és 20 milliós tagállami hozzájárulást, összesen 50 millió. Azaz a e, Réunion szigeten tulajdonképpen e, mesterségesen e, javítottuk a likviditást, nem csak a vállalással, hanem a hosszú távú hitelezés is lehetővé tedik a helyi kkv számára. Ez a termék tehát a piac elemzésünkből jött létre. Ugyanerre azonban és Franciaország kontinentális részén fölösleges. Így nem volt nyilván négyszer egyszerös tőkeáttétel de arra kérték a bankokat, hogy amikor a pénzek visszajönnek, akkor azokat újra fektessék be hasonló rendszerben. Itt tehát egy nagyon világosan meghatározott hízagot találtunk, amit az irányító hatóságot együttműködve sikerült kezelni e, e, megfelelő elemzés után testre szabott megoldással, és hát remélem, hogy e, 12 hónapon belül be tudunk arról számolni, hogy hány KKV-t sikerült elérnünk, hány munkahelyet sikerült teremteni, a támogatások révén, és itt ugye a támogatásnak a hatása még nagyobb, mint máshol, mert eh, itt ugye struktúrális alapokat mindenféle költség nélkül tudtuk eh, eh, biztosítani, tehát azonnal a pénzek azonnal a KKV-k finanszírozására került, és szó szerint a KKV-knak nem kell fizetniük pénzt, hanem tulajdonképpen egy puha feltételekkel hozzáférhető hitel a KKV-k számára. Tehát ez nagyon pozitív példa arra, hogy hogy hogyan gondolkodunk Európa egészéről, a második kérdés, amit az olasz képviselő tett föl, a pénzügyi eszközök sokkal könnyebben értelmezhetőek, vagy több jelentenek, mint, mint egyszerűen az, hogy pénzt kapnak a vállalkozók, hiszen a tőkepiacnak a támogatásával a, a piac törelezettségén javítunk hiszen vannak olyan tagállamok, ahol 8% a költsége a vállalkozói hitelnek, míg mondjuk ugyanez a kamatszint Németországban hallatlan. Tehát összességében a pénzügyi piacokat próbáljuk egy kicsit homogenizálni is, és nem csak a meglévő bankokra összpontosítunk, hanem igyekszünk kifejleszteni, és talán a legjobb példa, amit én többet tudok számolni, az a bolgár projekt kb. 7 évvel ezelőtt 300 millió adtunk Bulgáriában arra a célra, hogy kialakuljon, felálljon a kockázatütőke infrastruktúra, és eh, Sofia eh, gyakorlatilag a kockázatütőke egyik eh, európai szintű központjává fejlődött. Tehát számomra nem csak az a fontos, hogy támogassam azokat az intézményeket, amelyek már léteznek, hanem vágjunk bele, és új területeken is kezdjünk el fejlesztő munkát. A crowdfunding a, ö, olyan modalitás, amelyet egyre inkább támogatunk, hogy az Egyesült Királyságban és néhány más országban ö, még ez problémás, mert nincs masszív jogi alap erre. Ez is egyfajta tredezettsége a piacnak, de igyekszünk a szabályozással foglalkozókat is felvilágosítani, hogy minél koherensebb keretrendszert hozzanak létre az új eh, pénzügyi eh, eszközök eh, Európa szerte és a standardizált eszközökkel a piac egységesítése az egyik feladat említhetném még egyszer tehát a, a, a hitel alapokat, a mikrofinanszírozást, amelynek útjai voltunk, és nyilván ez is Franciaországból indult, és az otthoni helyes gyakorlatok e, kerültek be, fektet, bevezetésre más tagállamokban, e, említhetem a crowdfundingot is, de mondjuk Görögországban vagy Németországban is elmondhatjuk azt, hogy egyelőre nincs igazán jó megcsinált mikrofinanszírozási törvény, tehát Európában is kell még erőfeszítéseket tenni, de még egyszer a strukturális alapok e, e, gyakorlatilag segíthetnek abban, hogy a piacot a helyes irányba ösztönözze. Ami az FC adatokat illeti, ezek természetesen közpénzek, úgyhogy nagyon szívesen beszámolok az adatainkról részletesebben is, nem csak arról, hogy hány KKV kapott pénzt és mely országokban, hanem természetesen ennél sokkal részletesebb adatok is, rendelkezésre állnak, amelyet meg tudunk önökkel osztani, de úgy gondolom, hogy nem ez az ülés, ahol ennek leginkább fóruma lehet. Ami az országokat illeti, mely ország mikor lép be a programba és hogyan? Nos, az új szabályozási keretrendszer nagyon konkrétan fogalmaz. A tagállamoknak ex ante kell végezniük, és szerintem ez helyes gyakorlat, minden ország határozza meg, hogy melyek a hiányosságok, melyek a piaci problémák, és ez a piacnak a hibáit elmezni kell. A Juncker terv az nem csak az EFSZ-ről szól az Európai Stratégiai Beruházási Alapról, hanem arról a tanácsadói hálózatról is, ami mögötte van. És a tanácsadói hálózat tagjai arra számolnak be, hogy a tagállamok borzasztóan támaszkodnak is rájuk az ex vizsgálatok tekintetében és fontos is, hogy olyan elemzések szülessenek, amelyek a tagállami bankok, vagy az Európai Beruházási Bank és egyéb bankok számára alapdokumentumokat jelenthetnek a programjai kialakításához. ha azonban eljön 2020 és a pénzt nem költjük el, akkor az elintézmények, mint például mi magunk, olyan helyzetben fogjuk magunkat találni, hogy adott esetben arra kérnek majd bennünket, hogy az utolsó pillanatban húzzunk bele, nincs még késő, de úgy gondolom, hogy a tagállamoknak valóban ki kell használni a rendelkezésre álló időt arra, hogy a, mark, a piac hiányosságaira vonatkozó elemzéseket végezzék el. Ez ugyanez igaz egyébként a mezőgazdasági eszközökkel kapcsolatos elemzésekre is, tehát lépni kell minél hamarabb. Mi a magunk részéről készen állunk arra, hogy bármely tagállam, bármely régióját támogassuk, hogyha készen áll arra, hogy ezt a know-how-t kifejlesz és szeretne velünk együttműködni. Ami a vidéki, illetve a városi régiókat illeti, az adott eszköztől függ, hogy ez hogy oszlik meg. E, a bankgarancia eszközök nagyon e, világosan e, az európai városi térségeken kívüli vállalkozások támogatására volt kitalálva. Eh, nyilván a kockázati tőkék esetében eh, az a trend, hogy inkább városi régiókban eh, próbálkoznak kreatív módon vállalkozni, de a banki hitelprogramokkal egyértelműen tudjuk stimulálni azt, hogy hova is szeretnék a pénzt rakni. Tehát például Spanyolországban, Extremadurában, amely az ország egyik legszegényebb térsége, nagyon világosan fogalmaztunk a szerződéseinkben, és a bankok be is tartják az ígéretüket, nevezetesen, hogy minden az extra régióban kifizetett euró mellé legalább 4 euró hitelt eh, hozzá kell tenni, és eh, ezt a bankok meg is teszik, mert eh, a szerződésnek az a mechanizmusa, hogy ha ezt elhanyagolják, akkor elég magas büntetéseket kell fizetniük ha közben megnézzük a spanyol KKV kezdeményezéseket, a régiók hozzájárultak ahhoz, hogy a kockázatokat lehet eh, mutualizálni, úgymond, lehet kölcsönösíteni. Tehát ha mi adunk egy eurót, ők pedig négyet hozzátesznek, eh, akkor ez így eh, jó működik, ugyanakkor, hogyha veszteségekre kerül sor, akkor azok megoszthatóak, szétterelhetőek. Európai Uniós szinten, és ez az egyik előnye ennek az egész programnak így tudjuk a pénzügyi eszközöket támogatni. az FC és a különböző platformok használata kapcsán talán már említettem az egyik TIA kivetítésekor, hogy az FC olyan eszköz valóban, amely nagyon is a különböző platformok alapú, a platform koncepciók alapú és Eh, az Európai Beruházási Bankként eh, eh, ugye mi ezt a lila oszlopot mutatom itt. A számokat is meg tudnám adni, de nem volt időm odaírni a számokat. Tehát itt lényegében egy ilyen platformról van szó, amely 35 tagállami regionális bankot ölel föl, akik részt vesznek a platform munkájában, velük rendszeresen találkozunk, megosztjuk a helyes gyakorlatokat minden esetben, amikor pénzügyi eszközökre van szó, amikor beszámolásokra van szó, amikor a monitoringról van szó, amikor a jogosultsági kérdésekről van szó, és így tovább. Helyes eh, kormányzásról, stb. stb. Eh, ezzel, ennek révén eh, kidolgoztunk egy olyan terméket, amely lehetővé teszi, hogy kapcsolatba lépjünk a nemzeti promóciós intézményekkel, és az ő finanszírozásukat egy-egy arányban ki tudjuk egészíteni FC forrásokból. Valahányszor a tranzakció önmagában megfelel a Juncker elvárásainak ezt egy másfél dolgoztuk ki, azóta már működik, ez egy eh, társbefektetési, társberuházási eh, eh, platform vagy program, és nem csak a finanszírozást jelenti, hanem tulajdonképpen itt intelligens finanszírozásra van szó, mert ennek révén a tagállami bankok is képesek saját know jukat fejleszteni, el tudják, meg tudják tanulni, hogy kell egy, egy a partneri szerződés megállapítani. Tehát ezt nem csak pénzről van szó, hanem intelligens pénzről. Legalábbis én szeretem ezt így nevezni. Tehát a Juncker terv keretein belül ez már valóság, és szeretnénk ezt a garanciavállalások területére is kiterjeszteni, de ugyanígy a, a, a, a szekuritizálási, tehát értékpapírokkal való biztosítékolási rendszer is. Érdekes, hogy Piemontét említette. Egyéb olasz, északi olasz régiókkal egyetemben bizonyos projektek pont arra, arra, arra szólnak, hogy arra szólnak, hogy korábbi forrásokból ide rájöttünk pénzeket, hogy tőkeberuházásokra kerüljön sor Észak-Olaszországban. Eh, ha csak Piemontéről beszélnénk, eh, ott ezeket a eh, struktúrás alapokat nem lehetne közvetlenül elérni. Mi azonban az Európai Beruházási Bank révén elég pénzt el tudunk érni, elég beruházót el tudunk érni. Van egy kritikus tömeg a hátunk mögött, és ez nagyon jól mutatja, hogy a strukturális alapok ból induló pénzáramlásokat hogy tudjuk felhasználni az er, e, első körben meghatározott célokra, de annál sokkal hatékonyosabb, hatékonyabban. Ez az egyik legkézenfoghatóbb példa arra, hogy mennyire, mennyivel jobban működik ez a rendszer most, mint korábban. Aztán volt itt egy kérdés az Európai Beruházási Alap felővizsgálatával kapcsolatban, hogy ez túl sokba kerül, stb. stb. A korábbi programi időszak, programidőszak a Jeremy idején ugye voltak bizonyos ö, ö, igazgatási költségek, amelyeket az Európai Beruházási Banknak ö, érvényesítenie kellett, és ahogy említettem, ez a szabályozás első, for, első formájában két oldalás volt, és ez elég nagy jogi bizonytalanságot hagyott maga után. Azt nem mondom, hogy a, az Európai Bizottság útmutatói megteremtik ezt a jogi biztonságot, de azért az értelmezőkön segítenek. És ez persze sokba került ez a rendszer, nagyon meredek volt a tanulási görbe, és ezeknek a halapotnak a kezeléséért Sajnos nem tudok ilyen messzire olvasni, talán 0,94%-ot százalékot vontunk le, tehát egy százaléknál kevesebbet vontunk le az alapok kezelésére, és a saját költségeink, de ezzel kapcsolatban tudok konkrétabb lenni, itt nem csak ugye market elemzésről volt szó, nem csak termék elemzésről volt szó, nem csak, eh, hanem, hanem ide tartozott a, a közvetítőfelek megkeresése, a pénzek e, megkeresése, e, a programok jogosultságának eldöntése, a beruházási stratégia szerinti minősítése, és így tovább tehát az előző struktúrális alapi programozási időszakban levon kezelési költségek ugye levonásra kerültek, de például a garanciák fejében mi nem fizetünk a bankoknak semmit. A bankok számára Eh, csak az a beszámolási kötelezettség, amelyet a nyakukba varrunk, meglehetősen nagy terhet jelent. Egy nagyon részletes beszámolás rendszer van, ami gyakran messzebb megy, messze-messzebb megy, mint eh, ami jelen pillanatban a eh, bankok informatikai rendszerében szereplő adatokból közvetlenül megoldható. Ezzel együtt a bankok nem kapnak pénzkezelési díjat, Egészen más helyzet a kockázati tőkénél, ott banki díjakra alapul a rendszer. Ezek a díjak azonban nem arra szolgálnak, hogy az alapkezelő megvegye az N plusz egyedik ferrari -ját. Itt nagyon szigorúan ki vannak számolva a díjak, és összességében az alap méretétől függően itt 2-2,5 százalék a kezelési költség de úgy gondolom, hogy ezt megint perspektívába kell nézni, mert ezt kell néznünk, hogy mekkora a mobilizált összeg, mennyi magántőkét képesek bevonni ezek az alapkezelők, és ennek fényében úgy gondolom, hogy kellőképpen indokolható, hogy a közpénzekből miért szállnak ekkorát alapkezelői díjakra, annak fényében, hogy milyen nagy volumenű pénzeket lehet így mozgósítani a magánpiacról is. Azt hiszem megválaszoltam minden kérdést. Igen, valóban válaszolt minden kérdésem. Mondja az elnök, köszönjük szépen a felszólalását, nagyon érdekes volt ez. Nagyon részletes adatokkal, úgyhogy még egyszer köszönöm és személyesen köszönöm a jó bolgár példát is önnek, mert igaza van abban, hogy igazi változás sikerült elérnünk Bulgáriában, emiatt a támogatás miatt, ennek köszönhetően, a pénzügyi eszközök használatának köszönhetően. Úgyhogy még egyszer köszönöm, kedves kollégáink, ez lenne a napi rendünk vég, ennek a napi rendi pontnak a vége. A következő E napirendi pont a 11.45-kor kezdődő koordinátor ülése, úgyhogy kérem a koordinátorok 11.45-kor térjenek vissza. Most pedig addig is lezárom az időt Köszönöm.